So, then we open this up. Uh, Nos, amikor megnyitjuk a mai közmeghallgatásunkat a Fejlesztési Szakbizottsággal, a devével, az EU-s támogatások eredményessége és hatékonysága kapcsán. Nos, akkor elmondhatom, hogy ez az első olyan nyilvános meghallgatás, amelyet szakbizottságunk rendez ebben az új parlamenti ciklusban azt olyan ügyjel foglalkozunk, amely szerintem és kollégáim nagy része szerint kulcsfontosságú a politikáink szempontjából, e, a munkánk szempontjából, e, hogy érjük el a célkérdéseket, mérjük, hogy mit értünk el, és mutassuk meg az eredményeket. Úgy gondolom, hogy ez e, a, abban a szempontban is fontos, hogy azok, akik támogatnak bennünket, az adó általuk befizetett adóval, azok lássák, hogy mire is megy a pénzük, a donorok szempontjából is fontos. Ez mindannyian ezekben az elvekben alapérünk, de egyetértünk alapvetően, de az ördög mindig a részletekben rejlik. Hogy tudjuk mindezt biztosítani, és hogyan tudjuk figyelemmel kísérni mindezt. Az eszköz, az eredmények hol kézzelfoghatóak, hol nem. A fejlesztés gyakran innováció útján valósul meg, a hibákból való tanulás is előre mozdulást, haladást eredményezhet. Úgy gondolom, hogy ma itt lehetőségünk lesz tanulni az eddigiekből, és természetesen arról is fogunk majd hallani remélhetőleg, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a fejlesztési együttműködés, és milyen gondolatok merülnek fel ezen kihívások kezelésében. Szeretném, hogyha ajánlások is születnének ma délután, amelyek hasznosak lehetnek nem csak a szakbizottságunk munkája szempontjából, hanem az Európai Bizottság és más a fejlesztési erőfeszítések már részvevő partnerek számára is. Saját kezdeményezésű jelentésünk ugye a következő néhány hétben elkészül, és örülünk annak, hogy a mai meghallgatás anyaga ehhez hozzá fog járulni. E, kollégám, e, aki ebben a munkában részt vesz, segíteni fog ma nekem a tudés levezetésében. Moderátorként szeretnék mindenkit üdvözölni a mai meghallgatás alkalmával itt az Európai Parlamentben. E, itt van velem az elnöki asztalnál Thomas Gans nagykövet, ő a globális partneri kapcsolat, global partnership képviselője, a svájci fejlesztési és épműködési ügynökség képviseletében meg is adom neki a szót egy perc múlva, most egyre üdvözlöm még csak, és örülünk, hogy Susanna Morhead is itt van velünk, aki az OECD fejlesztési és segítségnyújtási részlegének a vezetője Örülök, hogy ő is velünk van, és meleg szívvel üdvözlöm. Szeretném üdvözölni azt a vendégünket is, aki legtávolabbról utazott ide. Vitalis Medja Kenyából, aki itt is van, köszönöm. Aki az afrikai civil társadalmat képviseli, és tulajdonképpen két funkcióban van itt. Egyrészt a Reality of Aid Africa szervezet eh, vezetője, másrészt pedig a Globális eh, Partnerség nevű szervezet eh, tisztviselője is. Végül üdvözlöm Csillit Cseszárdánát, aki az Európai Fejlesztési szervezet képviseletében fog a nem, fog nem kormányzati szervek működéséről, szerepéről beszélni nekünk. Szeretnénk mindenkit fölkérni arra, hogy minél konkrétabban beszéljen, minél szabadabban, és ne túl gyorsan, hogy a tolmácsok tudják a munkájukat végezni, tudják követni önöket és remélem, hogy olyan világos eh, ajánlásokat tesznek majd, amelyeket eh, be tudunk dolgozni majd a saját anyagunkba. Thomas Gassnak adnám meg tehát a szót, aki bevezeti a témát az 2019 eh, óta be jelenlegi funkcióját, az OECD tagállamait képviseli. A 2000 2011 ben kerül sor a globális segélyek hatékonyságával foglalkozó együttműködés legutóbbi összeülésére. Figyelembe vették az államok, az állami partnerek, illetve a nemzetközi szervek szerepét, azokat az alapelveket, amelyek a hatékony fejlesztési együttműködést megalapozzák Természetesen a felszólaló részletesebben fog ezekről beszélni, de gondoltam ezeket érdemes érdemlíteni. A tulajdonosi szemlélet, e, az eredményekre való e, e, koncentrálás és az átláthatóság többek közt az a négy alapelv, amelyről sokat fogunk ma beszélni. Köszönöm, elnök úr, asszony, kiváló képviselők, fejlesztési szakbizottsági elnök úr. Óriási lehetőség számomra az, hogy itt lehetek és megszólalhatok ennek a párbeszédnek a részeseként, nagy megtiszteltetés ez számomra, és hagyd kezdjem el azzal, hogy hangot adok annak, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszott abban, hogy a 2030-as határidő, az a 2030-as program napirend kidolgozásakor ilyen fontos elkötelezéseket tett. A korábbi időszakhoz képest, amely ugye a millenniumi fejlesztési célokkal volt összefoglalható, tulajdonképpen egy paradigmaváltásra került sor, olyan minőség ellenőrzési eszközöket vezettünk be, amelyek a valós eredményeket mérik először is, ahelyett, hogy csak néhány ágazatra koncentrálnánk. A 2030-as napi rend egy holisztikus megközelítést tesz magáévá. A fejlesztési kihívásokat a maguk komplexitásában kezeli integrált módon. A fenntartható fejlődési tűzések ugyanis oszthatatlanok és egymással ezer szállal összefüggenek. Ez nagyon gyakorlatias vonalkozásokat és követelményeket von maga után, és az ennek azt kérte, hogy legyünk gyakorlatilag ma. Fontos, hogy sikerül-e mindenkinek a skatujájából kitörni, és együttműködni azokkal, akik más skatujákban dolgoznak. Így tudjuk -e biztosítani a politikák, szakpolitikák koherenciáját. A második, az, hogy elkötelezettek vagyunk a mellett, és senkit nem hagyunk lemaradni. Ugye a, tud, a, ezek a fenntartható fejlődési célkitűzések, ezek a szegénységet felére csökkentették, sajnáljuk a második, másik felét a szegény népességnek természetesen de hogyha bármilyen szociális társadalmi csoport hátra marad, akkor nem lesz sikeres a saját fejlődésünk, és ebben nagyon gyakorlati és stratégiai ellenőrzési eh, szempont jelen meg, jelenik meg. Tudjuk egyáltalán, hogy kik a legkiszolgáltatottabbak, eh, legkiszolgáltatottabbak. Eh, van-e eszközünk erre? Meg tudjuk-e érteni, hogy milyen kockázatokkal szembesülnek ők? tudunk ennek is segíteni abban, hogy az ellenelők, ellenálló képességük, a rugalmasságuk erősödjön. A harmadik paradigmaváltás, és hangsúlyoznám, hogy ezek olyan eredmények, amelyeket az Európai Unió vezetésével valósítottunk meg, és hogyha az Európai Unió nem lesz a részese mindennek, akkor ez nem valósult volna meg. Tehát a harmadik paradigmaváltás tulajdonképpen az elszámoltathatóság eszméjének a megfordítása. Ugye 2015 előtt mindig arról beszéltünk, hogy a támogatót fogadónak kell elszámolnia a donor, az adományozó felé, a támogatás nyújtó fél felé. És úgy gondolom, hogy e, egyre inkább azt látjuk, hogy egy társadalmi szerződésre van szükség az állam és az emberek között. Tehát a fölfele kifele mutató elszámoltathatóság felől a befelé lefelé mutató elszámoltathatóságra kezdünk átállni. Ennek is nagyon erős és gyakorlatias ellenőrző funkciója van. Itt van ez az egyszerű kérdés ugyanis, hogy amikor egy adott kontextusban megjelenünk, akkor mindenki hirtelen adományozóként lát bennünket, donorként, aki majd hozza a pénzt, vagy olyan államként lát bennünket, akiknek felelőssége az, hogy elszámoltathatóak legyenek a saját nemzetük, a saját polgáraik felé is. Fejlesztési partnerként vagy donorként, tehát a mi felelősségünk is fölmerül. Köszönet még egyszer mindegyiknek, és mindenkinek köszönöm az Európai Unió részéről, hogy a 2030-as stratégia kidolgozásában részt vettek. Az első üzenetem az az, hogy a fejlesztési eredményesség, hatékonyság, életfontosságú a 2030-as stratégia megvalósítása szempontjából. Mindannyian tudjuk, hogy a, a, a költségvetés, amelyből a segélyeket nyújtjuk, folyamatosan támadás alamban 7-8 kal csökkent ezeknek az aránya és eh, Susanna Moore biztosan tud erről eh, részletesebben beszélni. Drámai eh, változások történtek bizonyos országok esetében, hogy mennyire, mennyire csalódást kellett keltenünk azokban, akik komolyan vették a, a kezdeti ambícióinkat. Ugye sokan azt gondolják továbbra is, hogy a, a támogatás fontos. Ez 10-ből 7 ember azt gondolja, hogy alapvető fontosságú az egyenlőség és a migráció szempontjából is. Ugyanakkor nagy különbség van azok között, akik abban a szempontból, hogy ki gondolja úgy, hogy mindennek így kellene folynia, ezen a szinten kellene folynia, vagy, vagy más módon. Tehát föltétlenül szükség van arra, hogy az együttműködést máshogy kell végrehajtanunk, megvalósítanunk nem csak azért fontos a támogatások hatékonysága, abból a szempontból is fontos, hogy egymással milyen partneri kapcsolatok keretében tudjuk megvalósítani ezeket a programokat. Az Európai Unió és egyéb donorok szorosan együttműködnek a, a, a támogatott államokkal. Ez az erőfeszítés négy alapelvre épül, ezeket az elnök említette, a tulajdonosi szemlélet, az ownership, ami azt jelenti, hogy egy partneri kapcsolat csak akkor lehet sikeres, hogyha fejlődő országok vezetik ezek a programotokat, hogyha a teendők azok az adott országra szabottak, annak adottságaira, hogyha ezek az eredményekre koncentrálnak, tehát a szegénység leküzdése szempontjából tartós eredményeket, tényleges eredményeket érnek el, Fontos, hogy ezek a fejlesztési kapcsolatok inkluzívak, integrálóak legyenek, kölcsönös bizalom alapján tanulnánk, tanulni tudjunk egymástól, figyelembe véve valamennyi érintetnek az egymástól eltérő szerepét, szerepvállalását, tudását, és végül az átláthatóság és az elszámoltathatóság mondjuk egyrészt az adományozó országok és a támogatott országok között a fejlesztési együttműködésben, de minden érintetre, részevő városokra, önkormányzatokra, állami kormányokra, és így tovább vonatkozóan. Nos, ezek az alapelvek valóban igazak, de arról szó sincs, hogy ezeket dogmatikus módon kellene alkalmazni. Nincsenek dogmák. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen változások vannak folyamatban a fejlesztési összefüggésekben. A világ megváltozott, egyre polarizáltabb, ez a kontextus, amelyben dolgozunk, egyre törékenyebb, sérülékenyebb, néha kifejezetten is nagyon sérülékeny Más országok más megközelítéssel és néha több pénzzel jelennek meg ezeken a területeken, amely, ami csökkentette a befolyásunkat a szakpolitikai párbeszédek szempontjából. A második üzenetem az az, hogy a fejlesztési együttműködés nem működhet és nem is tud működni és nem is fog működni elszigetelésben. Koherens donorpolitikákra van szükség. Ezek pont olyan folyamat fontosak, mint a fejlesztési hatékonyság, ahogyha valóban pozitív hatást akarunk kelteni a fenntartható fejlődési célkitűzések mellett elközettségünknek a legfontosabb zsanérjei pontosan az EU különböző szakpolitikájának az összehangolása, a civil társadalom támogatásától kezdve a társadalmi nemek elveinek a beépítésével, fősodorba hozásával és így tovább úgy gondolom, hogy elmondhatom, nem kifejezetten EU-s szakemberként, hogy fontos, hogy az Európai Unió vezeti ezt a dinamikát. Persze vannak új geopolitikai tényezők is, amelyek a korábbi elkötelezettségeinket módosítják, amellett, hogy az EU bizonyos ágazatokban és bizonyos kérdésekben vezető szerepet játszik. Vannak bizonyos alkú helyzetek is, amelyek kapcsán a politikáik és a stratégiáik is változhatnak. Hogy most uraim, most jöttem vissza egy-két hetes útról a humanitárius segélyeket felelős kollégámmal. Én a, a, a globális szervezetekkel való kapcsolattartásért felelek Két hétig terepen dolgoztunk, Bamakóban, Moptiban, Gaoban, eh, Nyaméban és Agadezben dolgoztunk. És bámulatos volt látni és hallani, hogy a helyzet Moptiban például eh, Mali eh, közép, északi középső régségében mennyire megváltozott a helyzet, az egyik tényező az az, hogy, és amiért nagyon szégyeltem is magam a fejlesztési partnerek képviselőjeként, hogy rájöttem, hogy 2016-ban, amikor a fejlesztő partnerek felismerték, hogy ez itt még mindig egyfajta ellenálló sziget, az ellenálló szigete, és hogy többet kellene Moptéba befektetni, olyan régió ez, amely képes lehet ellenállni a, a támadó erőknek. Abban nem tudtunk megállapodni, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Hogy beszéljek őszintén, mert felkérték, hogy vezes, vállaljon vezető szerepet. A humanitáros szervezetek viszont azt mondták, hogy hát ha ő lesz a vezető, akkor mi bolykottáljuk, bolykottáljuk ezeket az erőfeszítéseket, vele nem tudunk együttműködni. Aztán két-három éve később most már az a helyzet, hogy fegyveres kísérlet nélkül nem lehet ebben a régségbe elmenni, egyszerűen azért, mert nem voltunk hajlanak együttműködni a monetárius segélyszervezetek szervezői nem tudtak együttműködni azokkal az erőkkel, akik ott szerepet játszottak. Úgy gondolom, hogy amikor az ember felfegyverzett járművekkel jár a régiót, az egészen más helyzet, mint hogy a segély szervezete tagjaként. Ugyanaz a helyzet más térségekben is, és hát ebben mindenképpen szerepet játszottunk. Nehéz helyzeteket kell most a neveknek. Uh, uh, Mr. Elnök úr, fogy az időnk, és 2030-hoz közeledve meg kell változni, változtatni a politikai paradigmát. Van kezünkben bizonyíték, van egy politikai platformunk, és az Európai Parlament, de számítunk, hogy segítsenek nekünk a hatékonyság erősítésében. A globális partnerségi monitorozási jelentés a jobb visk a fejlesztési célok jobb eh, vizsgálatát teszi lehetővé, sok adatot elemez. 82 fejlődő országban több mint 100 fejlesztési partnerrel eh, országos szint, eh, szinten, nemzeti szinten. És nagyon fontos, hogy ezt az elszámoltathatósági eszközt kihasználjuk ahhoz, hogy minden tagállamban eszmecserét folytathassunk erről, és egyeztethessünk erről, és reméljük, hogy ebben segíteni tudnak nekünk. Mi egy többoldalú stakeholder szerv vagyunk, szoros párbeszédet folytatunk a partnereinkkel, az Európai Bizottsággal, illetve a parlamentközi unióval is együttműködünk, és a globál partnerség felülvizsgálatán azért is, azért is dolgozunk, hogy biztosítani tudjuk, hogy ez továbbra is lendületben maradjon. A Svájc továbbra is elkötelezett a globális partnerség mellette, és modernizálni szeretnénk a hatékonyságról szóló narratívát az SDG felé vezető úton. Októberben mi fogjuk a világ, a globális adatfórumot megrendezni Bernben, és biztos sítanunk kell, hogy senkit ne hagyjuk magára, és ehhez megfelelő adatokra van szükség, hogy lássuk, hogy mennyiben tudunk előrelépni az SDG-kkel kapcsolatban. A GPDC az Európai Unió közös programjait üdvözli, üdvözöljük a bizottság vezető szerepét politikai szintéren, és üdvözöljük ezt a meghallgatást is, mert ez egy kritikus lépést tesz a fejlesztési politika hatékonyságának elemzése terén, ami fontos mérföldkő, az eh, harmadik magas szintű globális partnerségi eh, konferencia megszervezése megszervezését vezető úton, ez 2022-ben lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a figyelmüket. Kiváló, köszönöm szépen ezt a teljesen világos bevezetőt, és most eh, Susanna Morhethez fordulok, aki az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának az elnöke kulcsfontosságú szerepet játszik a donor országok az, abban való motiválásában, hogy ez egyenlőségért küzdjenek az OECD tagállamok, közös e, elvek és érvek alapján, értékek alapján dolgoznak, és ellenőrzik a donorok kötelezettségvállalásainak teljesítését. A közkiadások kritériumait is meghatározzák, amelyek alapján hivatalos fejlődő országoknak nyújtott segítségnek számítanak a, ezek a közkiadások. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves moderátorasszony, kedves eh, kollégák, parlamenti képviselők. Eh, Tomaszhoz hasonlóan én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, és eh, ráadásul a mandátum elején. Ez mindenképpen pozitív üzenetet jelent, ez az önök egyik első ülése, amikor is már a fejlesztési hatékonyságról beszélnek. Hadd szóljak néhány szót Moptiról. 30 évvel ezelőtt Moptitól 100 kilométerre éltem, a Save the Children programnak dolgoztam, egy gyermekmentő programnak. Családoknak nyújtottunk segítséget, illetve szegény közösségeket segítettünk abban, hogy újra talpra álljanak az asszály után, hogy újra e, tudjanak legeltetni, tudjanak mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Hogyha ezen, ezt megnézzük, nagyon fontos az, hogy tudjuk eh, támogatni a demokráciát, segíteni az oktatás terjedését. Ha ez megtörténne, akkor minden rendben lenne. Eh, gondoltuk akkor, de hát eh, tévedtünk. És időközben Máli ráadásul sokáig a donor, bizot, donor, donor közösség kedvenc célja, cél, cél országa volt, és hogyha konfliktus vagy vagy sebezhetőség merült fel, akkor mindenki málira tekintett. Ne felejtsük el, hogy mi donorok is követünk el hibákat, de az adott fejlődő országokban a vezetők sem mindig a saját embereik fejlődését tartják szem előtt. A donorok, akik forrásokat adnak rendelkezésre, gyakran, nem mindig, de gyakran politikai eliteknek juttatják ezt, hogy jobb eredményre jussanak a nagyon szegény emberek helyzetének javításában. A Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságnak 30 tagja van, az Európai Unió is tag, mint szervezet, és ráadásul sok EU-s tagállam is tag. A mi mm, létünknek a e, célja az, hogy a fejlesztési segítségnyújtást javítsuk, és ennek hatékonyságának is javítsuk, hatékonyságát is javítsuk. Tomás elmondta, hogy ez egy kicsit visszaesett. Én azt mondanám, hogy évente 150 milliárd dollárral ez most stagnál. Együtt úgy döntöttünk, hogy a GNI bizonyos százalékát fejlesztési segítségnyújtásra kellene e, irányítani. Egyes európai országok ezt nem teszik meg. Skandináv országok Németország elérik, de számos más ország nem tesz eleget ennek a vállalásának. A parlamenti képviselők, illetve a választók figyelmét is fel kell figyelni arra, hogy ez jól befektetett pénz lenne. Thomas említette a fenntartható fejlesztési célokat, azt gondolom mindenki tudja, hogy tíz évünk van még, hogy ezeket elérjük ezek egyetemesek, nagyon nehéz ezeket elérni, és nagyon messze vagyunk tőlük. A probléma a finanszírozás részben. Az én bizottságom sokat foglalkozik azzal, hogy nem csak, hogy előrelépjünk az ODA-k eléréséhez vezető úton, hanem abban is, hogy hogyan tudunk több pénzhez jutni a magánágazatból, az alapítványokból, és hogy ezeket eh, a eh, forrásokat össze, tehát az ODA-t és más finanszírozási eh, forrásokat összekössünk, hogy az 2,5 millió eurót, ami hiányzik még a célok eléréséhez, ezt elérjük. Nagyon sok dolgunk van még tehát hogy ezt a pénzt előteremtsük. Most arról is szeretnék beszélni, hogy mennyire hatékony a meglévő pénznek a felhasználása. A nemzetközi közösség többször találkozott Párizsban, Boz, Bozánban, Prágában és máshogy is, hogy a hatékonysági elveket támogassa. El kell mondanom, hogy az elmúlt években a donorok érdeklődése a hatékonysággal kapcsolatban egy kicsit visszahagyott, pedig az eredményekre koncentrálás pontosan e, ebben az időszakban előtérbe került. És azt szoktuk gondolni, hogy a hatékonyság és az eredmény egy tengelyen mozog, de hogyha odafigyeltek nem az előadására, akkor önök is tudják, hogy ez egy kicsit más. Meg pedig egyes donorok kevésbé eh, mutattak érdeklődést a fejlesztési hatékonyság iránt, azért, mert inkább az eredményekre koncentráltak, mert az eredményeket le lehet fotózni. Eh, ez a, eh, a felépített kórház, vagy az iskola. De nem az a rendszer, amely az a mögötte lévő, az kórház mögött lévő rendszer, amely biztosítja azt, hogy a nők fogamzásgátláshoz jussanak, ha szükségük van rá. Nem az iskola mögött húzódó oktatási rendszer, ami kitermeli a tanárokat. Nekünk pedig inkább erre kellene koncentrálnunk, mert ez adja a fejlesztési hatékonyságot. Aztán a, a figyelem egyre inkább a törékeny és konfliktus által sújtott országokra irányul, és hát egyre több e, ilyen ország van. Attól félünk, hogy 2030-ra a legszegényebb emberek 80%-a törék, e, sebezhető és konfliktusos országban fog élni. Nagyon nehéz a célokat betartani, hogyha az adott ország összeomlás szélén áll, ahol az elit e, megosztott, ahol polgárháború van, ahol nincs béke. Azt hiszem, hogy a másik dolog, amit itt említenem kell, az egy, az, az is, hogy egy kicsit a 21. század elejére sokan belefáradtak eh, a támogatásba, eh, sokan sok ország adott általános költségvetési támogatást, mert azt gondoltuk, hogy ez a legjobb útja annak, hogy a kormányok helyesebben vagy, vagy ügyesebben fejlesztenek az adott országban. Örülök annak, hogy sok európai ország még mindig ad költségvetési támogatást, de sok ország elfordult ettől a lehetőségtől, mert úgy érzi, hogy ez nem hozza meg azt az eredményt, amit várt amikor júliusban találkoztunk egy nagyobb csoport fejlesztési politikus egy hétvégén, egy rendkívül meleg hétvégén a globál, globális partnerségi hétvégi csúcs találkozón, még akkor is, amikor vasárnap délutára vasárnap délutáni ülésekre került sor, akkor is tele volt a terem. 4-500 ember volt még mindig ott. Én egy kicsit skeptikus voltam. Én ugyan azt gondoltam, hogy a fejlesztési, hatékonysági, hatékonyságért folytatott harc végéhez értünk, de ennek a véleményem megváltozott, és nagyon motiváltan indultam útnak a konferencia után, mert nagyon nagy volt a lendület, a pozitív gondolkodás, és megértették az emberek, hogy erre nagy szükség van. Amikor Párizsba visszatértem, akkor a bizottsággal megosztottam e, a gondolataimat ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos, hogy a DAC újra e, részt vegyen a fejlesztés hatékonyság erősítésében. A bizottság tagországai közül olyan sokat nem kellett meggyőzni egyébként, sokan elismerték azt, hogy a fejlesztés hatékonyság az egy dinamikus koncepció. Ez egy olyan, egy olyan dolog, amiben megállapodtunk, ez a compiler Elf, ami arra szól, hogy a fejlesztési hatékonysági elveket hogyan tudjuk, amelyeket a közszférára hoztak létre, ezt hogyan tudjuk a magánszférára alkalmazni. És ebben sikerült előrelépést elérni, és megvizsgálni azt, hogy ezek az alapvető elvek mennyiben tudnak a céloknak megfelelni 2020-ban is. Júliusi ülésünk után most egy új országcsoport vezeti ezt a munkát. Örülök annak, hogy egy ilyen friss ország, Svájc, Németország aktív alakítói ennek, és magas szinten mutatnak érdeklődést a téma iránt. Egyértelmű, hogy az Európai Unió is nagyon fontos szerepet, vezető szerepet játszik a dagban. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, mert az önök támogatása elengedhetetlen. És ez, és az új állásfoglalás, amit elfogadtak, ez is azt mutatja, hogy elkötelezettek. De nagyon fontos mindezt friss energiával feltölteni. Még ennél is fontosabb azonban az, hogy az Európai Bizottság példaértékű munkát folytat a fejlesztés témájában. Nemrégiben egy peer review-t készítettünk, és ezt bemutattuk ebben a szakbizottságban 2018 végén. És ez azt mutatta, hogy az Európai Unió intézmények a kulcsfontosságú vezető szerepet játszanak a fejlesztési segítségnyújtásban, illetve a partner országok vagy a támogatott országok költségvetésének támogatásában. Azonban az Európai Unió fejlesztési segítségnyújtásának kevesebb, mint egy negyede megy a legszegényebb országokhoz, és ez hát kevesebb, mint amit szeretnénk elérni. Én azzal zárnám, hogy egy konkrét dolgot kérek önöktől. Azt gondolom, hogy az Európai Unió egyedi szerepet játszik. Miért? Azért, mert két dologgal rendelkeznek. Egyrészt hatékony fejlesztési segítségnyújtásai eszközeik vannak, illetve más finanszírozási eszközeik, de van mandátumuk arra is, hogy politikailag fellépjenek, és ez sok más szervezetre nem érvényes. Például sok pénzük van, de mondjuk például a fejlesztési bank nagyon óvatos kell, hogy legyen, akkor, amikor megbizatásról van szó, és nagyon sok szervezet inkább pénzzel rendelkezik, de nincs meg a politikai mandátuma. Az önök különös megkülönböztető jegye éppen az, hogy mind a kettő rendelkezésre áll. Kevés olyan donor van, ami még, akik még mindig adnak általános költségvetési támogatást, és az általános költségvetési támogatásnak nagyon sok sikere van, sok előnye van, ez nem tökéletes eszköz, ez egyébként nem is létezik a fejlesztési együttműködésben, de lehetővé teszi, hogy elég kemény egyeztetéseket folytassanak partnerországokkal, egy asztalnál ülnek az adott ország vezetőivel, politikusaival, és az Európai Unió egyedi hozzájárulással rendelkezik ebben. A partnerekről beszélhet a fejle- beszélhetnek a fejlesztési hatékonyságról, hiszen nem csak a donorokon múlik, hogy hatékony legyen a fejlesztés, a partner kormányok kell, hogy kidolgozzák a, azt a politikát, ami megerősíti a közösségeket, amelyek az egyenlőséget támogatják, és amelyek fejlesztéshez vezetnek. Amit gyakran elfelejtünk ebben a dologban az nem más, mint hogy a partner kormányok azok, amelyek az összes donort arra ösztönözhetik, hogy hatékonyok, hatékonyak legyenek a peer review folyamattal, de azok a donorok, amelyek a biztonságnak nem tagjai, azokra ez nem vonatkozik. Amikor múlt júliusban, tavaly júliusban találkoztunk, a partnerek azt kérték tőlünk, hogy tartsunk ki ezen elvek mellett, és és azt kérték, hogy minden donor, ne csak az Európai Unió, hanem minden donor legyen átlátható, az adott ország rendszerei, rendszereit használja, stb. stb. És ez az, ami mindenképpen egy olyan dolog, amiben az Európai Unió vezető szerepet játszhat. Thomas beszélt még a policy koherenciáról is. Ez egy nagy kihívás eh, lehet. A migráció, eh, a kereskedelem eh, szintén fontos témák, de de ne a policy koherenciá koherenci, tehát a politikai koherenciát ne próbálják szőnyeg alá söpörni, és tíz esetből kilencszer a kompromisszumok, politikai kompromisszumok, nem technikai pro, ö, kompromisszumok, és ehhez a parlamentre van szükség, és nem pedig a technokratákra. És most zárásként hadd mondjam el, hogy miért olyan fontos az önök szerepe. Hát az elszámoltathatóság, ami itt fontos, Miért ö, ö, működnek egyáltalán parlamentek, mint az Európai Parlament? Azért, hogy ö, biztosítsák azt, hogy a tisztviselők azt csinálják, amit kértek tőlük, és az elszámoltathatóság, a fejlesztési ö, hatékonyság kulcspontja. Tehát ennek köszönhetően együttműködve tudjuk elérni az SDG-ket. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen ezt a kiváló ismertetőt. Hildegard Bettem, ahogy korábban mondtam, most átveszi a moderátori feladatkört. Köszönöm szépen, és térjünk is rá mindjárt a kérdésekre. Szeretném, hogyha az első körben a frakcióktól hallhatnánk a kérdéseket, illetve Morhed asszony csak a kérdések, válaszok szakasz végéig tud maradni, utána el kell indulnia, úgyhogy kérem, röviden fogalmazzanak, és aztán később lett majd a részleteket. Néppárt Hölvény úr. Köszönöm szépen, Hildegárd. Rendkívül érdekes volt mindkét előadás, és Tudjuk, hogy jó példa az EU-Svájc együttműködés, hiszen itt ismert partnerek közötti munkáról van szó, és számomra az valódi kérdés, amit most érinteni szeretnék. A hatékonyságról, eredményről szólva, vagy tízszer is hallottuk, elhangzott, hogy átláthatóságra van szükség, de a következő években az átláthatóság szempontjából miben látják a fő kihívást egész konkrétan ez a kérdésem. És hogy lehet tovább fejleszteni a dolgokat? Nem 2030-ra, hanem a következő öt évben. Tehát mit lehet tenni együttműködve az érintettekkel, és így tovább. Hogyan lehet ezen változtatni? Aztán említette a külön választott fenntartható fejlesztési célokat, és személy szerint elég gyakran járok Afrikában, és onnan tudom, hogy elég nagy, óriási a kihívás a fenntartható fejlődési célokban. A moderátor kéri, hogy röviden fogalmazom meg a kérdést. Tehát a fenntartható fejlesztési célok, illetve a nemek közötti egyenlőség a civil társadalmak összefüggésében hogyan látja ezeknek a végrehajtását, hiszen megfogalmazódnak a fenntartható fejlesztési célokban. SND Matrino képviselő. Igen, köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni először is. teljesen egyetértek, és nagyon izgalmas, hogy a fejlesztési segély hatékonyságáról beszéljünk, és hogy ezt dinamikusan nyomon kövessük. A kérdésem pedig a következő. Milyen mutatószámokkal tudnánk arról gondoskodni, hogy tényleg hatékony legyen a támogatás? Hogyha iskolákat, kórházakat nézünk, ott ez nem működik, de mondjuk az írni-olvasni tudás, vagy az egészségügyi állapot javulása. Tehát hogyan látja a lehetőségeinket. Aztán a második kérdésem a civil társadalom közvetlen részvétele a projektekben. Az önök megközelítése szerint, amennyiben részt vesz a civil társadalom, akkor ez javítja a hatékonyságát a támogatásnak? Igen, köszönjük. A zöldekre térünk rá. Jones asszony, ön kér szót? Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt az előadások, és felbátorította az elnök úr, hogy konkrét kérdéseket tegyünk fel. A donorokat kiemelten érdekli a fotózható, illetve bemutatható doktori kutatásba beépíthető területek támogatása. És ez egy rendkívül frusztráló dolog, amikor azt látjuk, hogy a donorok, kormányok a fejlesztésnek az érdemi bevételt hozó részébe nem hajlandók befektetni. Lát előrelépést, illetve hogy az EU mit tehet annak érdekében, hogy szakítsunk ezzel hogy mondjuk a vízvételi helyek kialakítását, hogy kiépítését finanszírozzuk, de a fenntartását már nem. Aztán Thomas említette a társadalmi szerződés fontosságát, és engem különösen a szociális védelmi rendszerek érdekelnek mert ezek egy eszköz arra, hogy a polgárok és a kormány kapcsolatai szorosabbak legyenek, illetve a védelmi rendszerek működjenek. A készpénz átutalásokról szólok majd éppen holnap, és ezzel összefüggésben is szeretném felvetni, hogy a mély szegénységet ezáltal is lehet talán kezelni, illetve hogy az embereket kihozzuk a mély szegénységből. És a donorországok lakói számára az adófizetőknek be tudjuk mutatni, hogy működik a segítségnyújtás. És Szuzanna, a kérdésem az, hogy jónak tartja a készpénzátutalási lehetőségeket, illetve az Unió mit tehet, hogy még jobban működjenek, különösen a legalacsonyabb jövedelmi országokban az ájtbe kapja, meg Zimjuk úr. Ön következik. Was sind, was sind die genauen Instrumente, nach denen Sie... Egész pontosan, mik a konkrét eszközök, amelyekkel a hatékonyságot ellenőrizni tudnánk? Vannak-e külső auditoraik, akik ezt értékelik, vagy saját értékelést, önértékelést végeznek. Mi az, amit ellenőriznek ennek keretében, illetve mire terjed ki egy ilyen audit? Ez a konkrét kérdésem. Másodszorban ismerek olyan auditorokat, akik sok projektben vettek részt, és az audit költség többe került, mint a projekt egészen. Köszönöm. Back to our then... Visszadom a szakértőknek a szót, hogy válaszoljanak, és aztán folytatjuk a második körre. Gász úr. Köszönöm szépen a rendkívül konkrét, illetve mégis kívást jelentő kérdéseket. Az első kérdésre. Remélem, hogy Szuzanna is támogat majd engem a maga reagálásában. Tehát az átláthatóság. Hogy tudjuk ezt fokozni? legalább három szinten kell a munkát végeznünk. Az egyik a saját ügynökségeink, hatóságaink, tehát a svájci fejlesztési együttműködési ügynökség keretében. Most kezdjük digitalizálni még csak az eredményadatokat. Az administratív, illetve a vállalatirányítási rendszer adataink SAP Oracle rendelkezésre állnak, de az eredményekről nem rendelkezünk ilyen adatokkal, mert munkatáblákban vannak, munkadokumentumokban, különböző helyszíneken, és így tovább. Tehát, hogyha be akarjuk mutatni, hogy milyen változást értünk el, akkor ezt össze kell fogni. Aztán van egy nemzetközi rangsor a fejlesztési ügynökségek hatékonysága, illetve digitalizációs folyamata terén. És hát mi egy kicsit le vagyunk maradva, igyekszünk behozni a lemaradást. Azután az adat réseket szeretnénk az SDG monitoring terén ehm, kitölteni. 230 mutatóval követjük a sokféle célt, és ezek például a börtönben tárgyalás nélkül fogva tartottak számát mérik, és a különböző egyéb problémaköröket, és a projektjeinkben benne vannak ezek az adatok, sok ország keresi ezeket, mi rendelkezünk velük, csak nem gondoljuk, hogy ilyen széles körben használhatók lennének. Ehelyett át kell adnunk őket a főnökeinknek, illetve a hazai eh, fórumoknak. Aztán az adatok olvashatósága, értelmezhetősége és fontos. Tudjuk, hogy mennyire nehéz az adatokat hm, összerendezni és értelmezni, illetve a közvélemény elé tárni rendezett módon. Ez a harmadik szint, ahol tehetünk. Aztán, ami a fenntartható fejlesztési célokat illető következő kérdés, illeti. 2030-as menetrendet szem előtt tartva, holisztikus megközelítésben pontosan az irányítási governance kérdések, illetve a nemek közötti egyenlőség a lényegi kérdés. A, hogyha lányok nem járatnak iskolába, akkor nem tud jól működni az oktatás, illetve a jó kormányzati munka se tud megvalósulni. Tehát Mindez 2015-ben siló szinteken elhatározott célrendszert jelent, és 2030-ra már sokkal interaktívabban szeretnénk ezt az egészet egy keretben összefogni. Aztán elhangzott egy kérdés a mutatószámokról, tehát a hatékonyság vagy eredménymutatókról. A fejlesztés hatékonysága, amit két évente mérünk, véleményem szerint még mindig olyan alapokon áll, hogy az elveknek megfelelünk-e, a kormányzati elvárásokat teljesítjük-e, kormányzati rendszereket használjuk-e, összpontosítunk az eredményekre. És kevésbé figyelünk oda arra, hogy ténylegesen elérjük az eredményeket. A 2030-as menetrend keretében a tetszőleges módon összegyűjtött adatokon kellene megvizsgálnunk, illetve mérnünk, tesztelnünk a hatékonyságot, hogy a fenntartható fejlesztési célok konkrétan teljesülnek-e. Az adatok megvannak, évről évre gyűjtjük, nem mondanám, hogy egy alacsonyan lógó, gyorsan leszedhető gyümölcs, de ebbe az irányba kell haladni. Aztán ami az eredmények, illetve a fotózhatóság szempontját, a PR-t ennek az összefüggését illeti, a fejlesztő munkánk nyilván nem tud kellően eredményes lenni, hogyha csak a jól fotózható, fotogén e, lehetőségeket keresünk. A, az aggályosabb, hosszú távú területeket is kezelni kell. Hát nézzük a történelmi hátteret. Zajrébe a nemzetközi befektetés, beruházás a hidegháborús időkben arról szólt, hogy Zair ne csúszon át a túloldalra. És ezt el is értük, viszont fejlesztési együttműködést már nem tudtunk kialakítani. Tehát, mivel nem volt cél a szegénység csökkentése, ne lepje meg bennünket, hogy nem is értük el. Tehát egyrészt tudni kell, hogy mit akarunk elérni, és úgy gondolom, hogy a fenntartható fejlesztési célok valóban erről szólnak. Aztán szociális védelmi rendszerekre is vonatkozott a következő kérdés. Fontos biztosítani, hogy működjön egy adott ország rendszere. És a készpénz átutalási rendszer az sokszor működőképes, mert a kedvezményezett fel tudja használni a forrásokat, illetve um, hogyha ő fordítja arra, amire saját magának hasznosnak gondolja, az sokszor többet ér, mint hogyha mi mondjuk meg, hogy mire fordítsa. De Ugyanakkor a területi önkormányzatok, régiók elég sokszor átveszik ennek az irányítását. Ugye Mopti példát hallottuk az imént. Figyelmeztető jelleggel. Délre, pár száz kilométerre van egy város, Szikászó, illetve Szikászó régióban. Hogyha nem vigyázunk, hasonló lesz a helyzet, mint most Moptiban. Tehát, hogyha Maliban keresünk egy ellenálló képes e, szigetet, akkor egyelőre ott még megvan, de ugye a kormányjal, az önkormányzatokkal együtt kell, hogy tudjunk működni, hogy ez így is maradjon, és önök itt a parlamentben ezt valószínűleg be is látják, hogy miért. Aztán a hatékonyságunk mérése, tesztelése szempontjából egyetértek, hogy nem tudunk minden kicsike projektre hatás tanulmányt készíteni kiterjedt módszertannal, de ugyanakkor az Unió a maga léptékében mégiscsak egy vizsgálható terület, és én felteszem, hogy Unió szinten az elszámoltathatóság egy kicsit kevésbé érvényesül, mint itt a parlamentben, vagy mint nálunk. Hát nálunk úgy néz ki az elszámoltathatóság, hogyha valami kisebb forrás rész mellé csúszna, akkor tálcán szolgálnák fel a fejemet. Tehát megvan a felelősség. De ugyanakkor évi néhány millió euróról azt mondhatom, hogy ugye fázisonként három-négy évente értékeljük ennek a felhasználását. És projektcsoportokat is vizsgálunk, igyekszünk levonni a tanulságokat, megnézzük, hogy az oktatási területen milyen hatást értünk el, vagy az egészségügyben, vagy a helyi önkormányzatok erősítésében, stb. Tehát megfelelő a megközelítésünk, a módszertanunk. Minden tagállam, illetve az Unió is külön-külön kicsit eltérő módszertant alkalmaz a tekintetben, hogy mit keres, vagy mit figyel hogy mondjuk mi az a svájci egyediség, vagy ami az osztrák megközelítés sajátossága. És nem azt mondom, hogy mik azok a problémajelzések, de mindenképpen vannak különböző szempontok, amik hasznosan érvényesülhetnek. Köszönöm szépen, nagyszerű kérdéseket hallhattunk, és Tomás kiváló válaszokat adott. Szeretnék megpróbálkozni én is, hogy választ adjak. A szociális védelmi rendszerekről például Etiópiában a produktív biztonsági háló program beindult, sok donor támogatja, és 10-15 millió a támogatottak köre a legszegényebbek Etiópiában. És az aktuális etióp kormány eh, nagy részben finanszírozza is ennek a költségét. Költséghatékony, fenntartható. És hogyha súlyos a szájban, akkor a legrosszabb helyzetben lévőkről már van egy nyilvántartás, tehát tudjuk, hogy kiszorul segítségre. Akkor, amikor kialakítjuk ezeket a programokat 2005-6-ban, amikor ezeket létrehoztuk, akkor megfontoltunk sok mindent, az alapmegfontolások nélkül nem érhetünk el eredményt. Azt mondták nekem, hogy ne gondold, hogy brit jóléti államot tudunk a segélyprogrammal kialakítani. Tehát ugyanakkor a források mégiscsak rendelkezésre állnak, és a egészen szegény országokban azt gondolom, hogy ez a legproduktívabb, amit tehetünk, illetve az EU tegyen ebből még többet, jó példákból okolva. És aztán a hivatalosan adott támogatások, illetve segélyeknek a területe a legjobban auditált, legszigorúbban ellenőrzött területek egyike, ezt kevesen tudják. Tehát az államkincstár után megnézném, hogy bárki tud-e ennél szigorúbban ellenőrzött területet említeni. És a civil társadalom részéről, illetve egyes kormányzati fórumok részéről elhangzik időnként a kritika, hogy ez már sok túlzásba visszük, hogy annyira maximalisták vagyunk, hogy ez már a jó eredményeket veszélyezteti. De az elszámoltathatóságot az adófizetők felé, illetve a parlament felé komolyan veszük, és az audit ezt szolgálja. Aztán a következő kérdés, hogy a vízellátó rendszerek fenntartására miért nem költünk, vagy miért nem eleget? Annak példája ez, hogy hogy is működik a fejlesztési hatékonyság a valóságban, hogyha e, például e, bevezetjük a vizet egy e, higiéniai centrumba, központba, de nem gondoskodunk a föntartásáról, karbantartásáról, akkor nyilván nem fog működni. Az egyik legfontosabb az auditok során, hogy ezeket a leckéket megtanuljuk, ezeket a következtetéseket levonjuk, tanulságokat. Tehát a másik, másik pedig a helyi források mobilizálása. A fenntarthatóság kapcsán nagyon fontos, hogy ne olyasmit valósítsunk meg, amit egyszerűen a helyi közférának nem lesz ideje föntartani. Mielőtt ilyet dönten, ilyen dolgot döntenénk el, gondoljuk át ezt alaposan. Sokszor ugye az a kérdés, hogy az ember mit akar csinálni, milyen a civil társadalom és hol dolgozunk. Ez a három tényező tökéletesen talajt mindenféle olyan megoldás alól, ami, ami egyen megoldásokat biztosítana. Ami az adatokkal, az átláthatósággal kapcsolatos, ezekkel kapcsolatban tárgyalásokon vettem részt, a világvezetőnek egy része azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy nincs elég adatunk, hanem az, hogy túl sok adatunk van és tulajdonképpen sokkal okosabbá kell válnunk abban, hogy hogy használjuk jó a álló adatokat. Így tudjuk lehetővé tenni a döntéshozóknak az, hogy ténylegesen elérjék azokat a fejlesztési célokat, amelyeket eh, szeretnének a rendelkezés álló információ alapján. Úgy gondolom, hogy nem kell túlságosan eh, aggódnunk az átláthatóság hiánya miatt. Itt tulajdonképpen a fejlesztési ágazatban gyakorlatilag forradalmi változásokra került sor az elmúlt tíz évben. E, egyre átláthatóbbak vagyunk, e, e, van ennek mérőszáma is a donorok átláthatóságát tekintve, ahogy Tomás említette, itt van az IRT, itt van az, hogy publikáljuk azt, amit finanszírozunk, számtalan kezdeményezés van, és persze lehet ennél többet is tenni, és folyamatosan dolgoznunk kell ezen a továbbiakban is az OECD DAC pedig új statisztikai intézkedést is fejleszt. Ez, a, ez az új eszköz arra bátorítja majd a donorokat, a támogatókat, hogy ne csak ne csak a saját maguk által biztosított pénzekről adjanak információt a nyilvánosság számára, hanem azt is, hogy összesen mennyi pénz megy be hivatalos úton ezekbe az országokba. Úgy gondolom, hogy ez nagyon világosan mutatja, hogy mennyire kötelezettek vagyunk az átláthatóság kapcsán. Három további kolléga szól, a Fel Tobé úr, Noizen úr és Herzberger Fofana képviselő. Köszönöm szépen. <clears throat> Hadd csapjak a közepébe, hiszen kevés az időnk. Mindenkit arra kérnék, hogy legyünk kicsit udvariatlanabbak az Európai Unióval az önök szempontjából, és kérem, barátok vagyunk egymás közt, lehetünk őszinték, most akarunk tanulni a tapasztalatokból, itt a lehetőség. Mit gondolnak, mi az Európai Unió támogatási és segítségnyújtási rendszerének a legnagyobb gyengéje, az Achilles inja? Ezt, ezt, ezt szeretném megérteni és meglátni és azt is meg kell legalább kérdeznem, hogy ha mondjuk ön lenne a plánon biztos, és lenne költségvetése mondjuk, mit tudom én, 90 millió eurójuk, akkor mi lenne az esetleges döntésük ezzel a pénzzel kapcsolatban, és az Európai Parlamentek kapcsolatban is említették, hogy nekünk az a feladatunk, hogy fel, felelősségre vonjuk az Európai Uniós intézményeket. Mi a DEVE szakbizottság tagjaiként nagyon is részt veszünk ebben, nagyon is része vagyunk ennek a számoltathatóságnak, számonkérésnek, de mi lenne az üzenetük, az elsődleges üzenetük felénk? Köszönöm szépen! az előadásokat is. Nem vagyok kifejezetten elégedett azzal, amit válaszoltak a különböző intézkedésekkel kapcsolatban, illetve az a kapcsolatban, hogy hogy lehet a programok előrehaladását és hatékonyságát, eredményességét eh, mérni. Eh, összehasonlították a fejlesztési indikátorokat a fenntartható fejlesztési eh, célkitűzésekkel. Itt világos célok vannak, és itt van egy összeállítási mód, de amikor rátérünk az eredményességre, akkor örülöm, hogy egyértelmű lépéseket kell meghatározni. Például tudunk-e ebben az országban beszélni helyes kormányzásról? Nyilván akkor tudunk, hogyha világos, megvan a sajtószabadság, hogyha az ellenzéknek van hangja. Világos kritériumok vannak. A másik pedig a, a terepen, tehát látogatás, említettem Mali Maliban fennálló helyzetet, a menekült táborokat, más témákat is említett. Nem gondolja, hogy egyre nagyobb a probléma az éhezéssel ezekben a régiókban? Herzberger Fofana asszony, és utána González képviselő, és aztán Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásukat, ami engem aggaszt az az, hogy több mint 50 éve beszélünk a fejlesztési segítségnyújtásról. Én ezt megéltem annak idején iskolás koromban. Most hogyan tudunk szembenézni azzal, hogy egy lépést előre lépünk, kettőt meg hátra? a mali helyzetet, illetve a banti helyzetet vetették itt föl. Kérdezem, hogy a fejlesztési segítségnyújtás mennyiben működik együtt a civil társadalommal, a népességgel, a lakossággal, és a diaszporát mennyiben vonják ebbe be. A diaszpóra a legnagyobb donor, a legutóbbi statisztikák szerint a, a diaszpora hazautalásai sokkal nagyobb összeget tesznek ki, mint a fejlesztési segítségnyújtás. Miért nem vonják őket be? Nem gondolom, hogy ezzel megváltoznának a dolgok alapjában véve, de legalább módosulnának egy kicsit. Nem lenne az a benyomása az embernek, hogy előrelépés, aztán hátra, előre-hátra. Köszönöm szépen, González asszony, és aztán Görönsz úr. Muy, muy breve. Eh. Nagyon röviden. A kérdésem ugyanabban az irányba megy, mint az előző felszólás. Mi az értékelés? Mit tudunk a fejlesztési eh, programoknak a hatékonyságáról, hiszen eh, kérdés, hogy eh, készítettek-e tanulmányok az eredményességről, a, a, arról többek között, hogy a, itt a diaszporában élők milyen visszautalásokat bonyolítanak vissza a családjuk számára a hazajukba. nyilván egyébként működnünk a tagállamoknak ezekkel a diaszporákkal is a fejlesztési programok mentén. Görenc úr. Oui, je vous prie de m'excuser, je Elnézést, nem tudtam a bevezető előadásokat meghallgatni, mert egy másik előadáson voltam, de de hogyha olyat mondok, ami már elhangzott, akkor állítsanak le, nem akarom vesztegetni senkinek az idejét. Nagyon kritikus és nagyon világos módon kell látni azt, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan alakult a fejlesztési politika. Hogyha megnézzük a nemzetközi monetáris valóta alapot, illetve az, hogy hogyan alakult a fejlesztés az elmúlt időszakban, ők azt mondják, hogy, hogy ez a 80-as években katasztrófa volt. Hogyha mi ezt a 80-as években azt mondtuk volna, akkor ezt nem fogadta volna senki. A kudarcot be kell látni, és ez minden politikát meghatározott, ami a strukturális szigorúsággal függött össze. Mindenki egyetért azzal, hogy azt nem szabad követni. E, hát e, most gondolkodhatunk érdekes dolgokról, összefüggésekről, a politikánk hatásáról, hogyha alapjában véve az alap folyamatok, vagy az alapjelenségek nem pozitívak, nem eh, kedvezőek a fejlődés szempontjából, akkor hogyan fogunk eh, eh, hatékony fejlesztési politikát folytatni? Kína hatékony fejlesztési politikát folytat? Mi a leghatékonyabb támogatási mód az egyensúlytalanságok megszüntetése érdekében? Az I, a valuta alap azt mondja, hogy Um, a, a, az az elv, mely szerint majd lecsorog a, a fejlettebbeknek vagy a gazdagabbaknak nyújtott segítség, majd lecsorog a szegényekhez, ez nem működik, ez kudarc hát most, hogy őszintén beszéljünk, olyan túl sok minden a legszegényebbekhez, a legalsó szinthez nem jut el a vásárlóerő, a, leke, tehát a legszegényebbek vás, vásárló erejének 1%-kal növelése 0,8%-os növekedést jelentene a GDP-ben. Míg, hogyha 1%-ot adunk a leggazdagabbaknak, ez tízszer kevesebb GDP növekedést okozna. Azt gondolom, hogy elég bátornak kell lenni eh, ahhoz, hogy ezeket az értékelési politikákat egy kicsit megkérdőjelezzük, most az idő eltelte miatt világosabban látjuk, hogy mi történt, világosabban látjuk, hogy mit érdemes csinálni, és a jövőbeni politikában ez döntő jelentőségű. Most olyan időpontban vagyunk, amikor annyira fontos ez a dolog, az MFF-en dolgozik az Európai Bizottság, most kell, még nem fogadták el, most kell levonni a múltból a, a tanulságokat ahhoz, hogy a jövőt pozitívan tudjuk alakítani. Köszönöm szépen, és akkor várjuk a válaszokat. Esetleg Susannak adhatnánk a lehetőséget meg először? Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon nagy kérdések ezek. Hagy kezdjem a legutolsó felszólalóval először. Nincs egyszerű, egyszerű, egységes válasz semmire. Ha valamit tanultunk, akkor ez az különböző értékelések vannak. Miért működik a trickle down, a leszivárgás magas szintre, alsó szintre, vagy miért nem működik. De nem lennék fair és igazságos, ha azt mondanám, hogy mindig van egy megfelelő helyes eljárás. Nincs. A fejlesztő országoknak maguknak kell eldönteniük, hogy milyen lesz a gazdasági modelljük. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy gyakran van magas szintű ütemes fejlődés, növekedés, gazdasági növekedés, de nem javul ettől a jólét. Vannak olyan országok, amelyek olyan sok forrással rendelkeznek, hogy gazdagnak kéne lenniük, de nem azok. Akkor látjuk, hogy hol van támogatásra szükség, és én úgy gondolom, hogy itt gyakorlatilag a politikai elitek, a mindenkori politikai elitek döntéseiről van szó és úgy gondolom, hogy külön vitára van szükség arról, hogy a mak- milyen makrogazdasági politikák a legeredményesebbek, de ez egy másik vita. Aztán két dologról beszélnék még, ugye a diaszporában élők hazautalásai kérdésében. Ugye a fejlesztési országok, fejlesztésben részvevő országoknak fontos, hogy egyeztessenek a saját diaszporában élő polgáraikkal. Tudjuk, hogy a visszautalások, hazautalások összege nő, ugyanakkor a hazautalások természetesen a magánemberekhez mennek, és nem közösségek javára, és nem az állam zsebébe. Magánembereket, családokat, egyéneket támogatnak, de ezek nem tudják helyettesíteni például a közcélú beruházásokat, infrastruktúrafejlesztést, közszolgálati programokat, és így tovább. Tehát én azt bátorítanám, hogy ki, ki milyen országból jön, annak az országnak a diaszpórájával egyeztessen, hiszen a diaszporában élők nagyon sokszor aktívak, nagyon aktívak a, a polgári, a nem kormányzati szervek munkájában. Kérték, hogy legyek őszinte. Ez a 90 millió euró, ha én döntenék, akkor munkahelyteremtéssel foglalkoznék Afrikában megpróbálnám az európai intézmények mindegyikét befogni a hámba, hogy kezdjenek el munkahelyeket teremteni az EIP, az új DIF, és így tovább, hogyha a fiataloknak nem teremtünk munkahelyeket Afrikában, akkor nagyon nehézen látom be, hogy a kontinens hogy tud egyről kettőre jutni. A második a nemek egyenlősége. Tudjuk, hogy ha nőkbe és fiatal lányokba fektetünk be, akkor valószínűleg jobban el tudjuk érni az összes többi fenntartható cél, célkitűzést. Erre bizonyítékaink vannak. Minden, egy, mind, minél többet tart, minél több hosszabb ideig járnak a, a, a lányok iskolában, annál később mennek férhez, annál kevesebb nem kíván gyermekük lesz, annál kevesebb gyermekük lesz annál jobban részt vesznek a társadalom építésében harmadik, harmadik pont. Segítsünk ezeknek az országoknak, hogy az alacsony szélkibocs, szénkibocsátású, széndiokszid kibocsátású gazdaság felé mozduljanak el. Tudjuk, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállal ebben, de meg kell tenni módját annak, hogy finanszírozza ugyanezt a törekvést a fejlődő országokban is. Ez lenne az én három fő célkitűzésem. Hát ez elég világos volt, úrnak adom meg a szót. Köszönöm, Tobé úr, a kérdésével kezdeném én is. Én, mint fejlesztési gyakorlati szakember, Szüzen és én is mindeketen sokszor voltunk terepen. Hogy látom az Európai Unió gyengeségeit? Nos, azt gondolom, hogy erős, néha túl erős a bürokrácia, mint hogy nagy szereplő az Európai Unió, egy kicsit gyakran rá térdel a többi részevőre, rájuk kényszeríti a saját akaratát. A másik viszont a fejlesztési és a humanitárius segélyezési szervezetekkel való szorosabb együttműködés, és nem mondom azt, hogy ezeket az Európai Unió rosszul csinálja, vagy hogy ez, ezek nagyon egyszerűen magadható dolgok lennének, ezek nagy kihívások. És végül úgy gondolom, hogy a fejlesztési hatékonyságot egyéb politikai érdekekkel szemben kellene előnyben részesíteni, hiszen minden egyéb érdek az rövid távú érdek, európai szempontból ide széles Európát értem, és ez alatt Svájcot is beleértve, föl kell ismernünk az, hogy amikor arra törekszünk, hogy a, migránsok ne jöjjenek ide a, fekete, a földközi-tengeri vidékeken keresztül, akkor ez egy elhibázó dolog, mert semmit nem teszünk azért, hogy valami olyasmit elérjünk, ami miatt el se akarnak indulni. munkahelyteremtés, stabilizálása a régiónak, és így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy a kérdésre az a válasz, miért, tehát hogyha az a kérdés, hogy miért nem érünk el több eredményt, akkor az a válasz, hogy eh, hát mennyi energiát fektetünk ebbe bele, hogyha előre megyünk egy lépést és hátra kettőt, akkor az néha azért van, mert közben eh, szembeszélbe menetelünk, eh, és vagy más okokból kicsit változtatunk azon, hogy mit is akarunk elérni. Tehát nem kérdőjezek meg én is semmit, de úgy gondolom, hogy koherens vitákra van szükség, kemény politikákra, a fejlesztési, társ, fejlesztési közösség összefogására és fontos, hogy amikor ezeket a kemény kérdéseket eldöntjük a finanszírozásra, a kereskedelemről, akkor az érintett országok is üljenek ott az asztal körül. A migráció ugyanez. Hiszen amikor New Yorkban mindannyian összeültünk, megnyitottuk az ajtókat, hogy a civil társadalom is eljön és részt vegyen, és és gyakorlatilag a globalizációs kirakós játék utolsó részleteit helyeztük el az asztalon. Közben a kereskedelmi minisztereink titokban a zárt ajtók mögött tárgyalta le a kereskedelmi megállapodásokat, és úgy gondolom, hogy itt egy hatalmas feszültség található, hogyha enyém lenne ez a 90 milliárd, 90 millió, én is azt mondanám, hogy igen, be kell fektetni, de két dolgot hozzáfektetnék az képest, amit Susan elmondott. Először is decentralizált hatóságokba kell befektetnünk. A decentralizált hatóságokba, a területi kollektívákba, hiszen a regionális vezetők, a regionális szervezetek mindig elszámoltathatóbbak, mint a központi kormányok nagyon sokan azt mondják, hogy ez a korrupció demokratizálása, vagy a korrupció decentralizálása, és hát ja, de úgy gondolom, hogy sokkal magasabb szintű az elszámoltathatóság, sokkal erősebb a régiókban, vidéken, mint, mint a nemzeti központokban, fővárosokban. Valaki föltette a kérdést, hogy láttam-e Afrikában az éhezést. Nos, Eh, az utunk, utolsó eh, eh, szakaszában, Nigerben, Agadesben voltunk. Nigerben ilyen például 22 millió él, 20 év múlva már ennél kétszer többen fognak ott élni. Úgyhogy csak gondolják át, hogy hogy tudják az élelmiszer megoldást, termelést megoldani és hogyha azt megoldják, akkor vajon mennyi energiájuk marad még a klímaváltozásra? Ez egy nagyon sürgős és csak nem lehetetlen feladat. Az a jó, hogy Nizserben a népesség 80%-a vidéken él, tehát van földjük. A másik előny az, hogy Nizserben a felszín alatt nagyon sok víz van, legalábbis az ország nagy területén van talajvíz, amely kiaknázható öntözésre. Tehát lehet a mezőgazdaságot intenzifikálni, de ne felejtsük el, hogy ezzel bőven el lehet követni hibákat is, és követtünk is el hibákat. Tehát a kihívásom az lenne az Európai Unió számára, és ez a szakmai hátteremben jön, hiszen talán tudják, hogy az Európai Gémbank koordinátora voltam pár, jó pár évig. Úgy gondolom, hogy Arról van szó, hogy az általunk termett kultúráknak a genetikáját vissza kell vinni ezekre a klímákra, exponálni kell őket, hozzá kell szoktatni őket a nemesítéssel az klímaváltozási helyekhez, hiszen nagyon nagy mértékben privatizálásra került az európai az, az európai variátások, tehát fajták nagy rész magántulajdonba kerültek. Muszáj van arra, hogy a, muszáj az, hogy a klímakihívásokra úgy reagáljunk, hogy ezeket a kultúrákat klímaellenállóvá tegyük, ehhez el kell őket Afrikában ültetni. És még egy dolog, a a fejlesztési célkitűzésekkel és az indikátorokkal, az NDG-kkel például. Ezek elég konkrétak voltak, ebben igaza van, azonban csak nem 5-10 évbe került, hogy ezek nemzeti szinten is megjelentek. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen luxus jelen pillanatban nem áll rendelkezésre, nem vagyok ilyen helyzetben. A fejlesztési, eh, fenntartható fejlesztési célkötőzésekkel is ugyancsak elég korrekt, elég eh, specifikus indikátoraink vannak, és a 2018-ban fölmérés végeztünk ezekkel kapcsolatban, és itt van valahol a szám, de talán 65% volt ez a szám. Az országok kb. 65%-a a saját fejlesztési terveiket, fejlődő országokról beszélek, összeharmonizálják az SDG-kkel, ami azt jelenti, hogy nyitottak arra, hogy a saját fejlődésüket az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseivel mérjék Nyilván a mi statisztikusaink fejlesztették ki ezeket a számokat, indikátorokat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó alap, amire lehet építeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a rendkívül érdekes meglátásokat. Azt szeretném kérdezni Meyer úrtól, hogy esetleg csatlakozna-e itt hozzánk, és szeretnék köszönetet mondani, hogy itt van Brüsszelben, és a fejlesztés hatékonyságáról beszámol a 20 éves tapasztalata alapján, a afrikai fejlesztési politikai tapasztalata alapján. Marád asszonytól el kell köszönnünk Okay, we regrouped. Thank you very much. So I will start again to present again Mr. Meyer. Sok szeretettel köszöntjük eh, Meyer urat, aki több mint 20 évig dolgozott eh, Afrikában a fejlesztési hatékonyság témájában. Egy átfogó kutatási és politikai fejlesztési elemzési munkát folytatott ön a Reality of Aid Africa vezetője, igazgatója. Ez egy éves jelentést kiadó szervezet, amely a szegénység csökkentését és a fenntartható fejlődést támogató fejlesztési programok elemzésével foglalkozik. Emellett ön a globális partnerség, a hatékony fejlesztési politikáért programban is együttműködik, tehát Kesz úr kollégája, hogy úgy mondjam, öné a szó 10 percre. Köszönöm szépen, eh, kedves moderátorasszony, nagyon köszönöm ennek a szakbizottságnak, hogy meghívtak ide. Ezzel azt hiszem, hogy a, be, a bevonás, az inkluzív jelleg, jelleget hangsúlyozzák, hiszen ezzel azt akarják elérni, hogy a mi hangunkat is hallhassák a témában. Örülök, hogy itt lehetek, és várom a hozzászólásokat. Azzal kezdeném, hogy nagyjából felvázolom a kontextust. Először is azt kell elmondanom, hogy a fejlesztés finanszírozás kezd elmozdulni, attól függően, hogy milyen politikai kontextusban születik meg az ígéret, de az alapján is, hogy a politika, a technológia, a klíma és egyéb területeken is elmozdulás tapasztalható. Susan eh, által elmondottak alapján elmondhatjuk, hogy 2015 eh, óta 0,7%-ot nem sikerült elérni, és ez tény. És hogyha most hatékonyságról beszélünk, akkor felmerül az a kérdés, hogy a, hogyha az eredeti eh, célkitűzést vagy kötelezettségvállalást nem érjük el, hogyan lehetünk hatékonyak? A legtöbb afrikai kormány még mindig azt kéri, hogy a 0,7%-ot érjék el a donorok, mert ez tud ezeknek az országoknak segíteni a célok elérésében. A második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, és ami fontos véleményem szerint, az az, hogy a szegénység még mindig valóság, és a fejlesztési kihívás még mindig létezik Afrikában, főleg azt tekintve, hogy mennyire lassan változnak az intézmények, és nem igazán sikerül a fejlesztési kívásoknak megfelelni a kormányoknak. Egyrészt ott van egy olyan szenárió, mely szerint a források nem elegendőek, a másik oldalon pedig olyan intézmények vannak, amelyek kifejezetten gyengék, és nem igazán tudják a fejlesztési kihívásokat teljesíteni. Ebben a keretben kell dolgoznunk. A másik dolog, amit szintén szeretnék elmondani, az az, hogy az ODA egyre inkább e, alacsonyabb szintre süllyed le. Ez egy azt jelenti, hogy sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy hogyan tudjuk ezt arra használni, hogy más szereplőket is mobilizáljunk arra, hogy, hogy kitöltsék azt a hézagot, ami a fejlesztési célok elérésében felmerül. Azt hiszem, hogy ezt fel, felül kell vizsgálnunk, és meg kell néznünk, hogy a fejlesztési kihívás megoldásában hogyan lehet újra a segély az első helyen? Azt hiszem, hogy itt egy politikai statementre van szükség, amit világossá kell tenni, mert szerint a fejlesztési segély továbbra is kulcsfontosságú dolog vagy faktor a fejlesztésben. A fejlesztés hatékonysága rendkívül fontos, attól függ, ez, ez arról szól, hogy hogyan tudjunk együttműködni a fenntartható fejlődés eléréséhez. Arról is szól, hogy hogyan tudunk a fejl, fejlesztési műveletekben e, előrelépni, és azt gondolom, hogy ami emellett szintén nagyon fontos, az nem más, mint az, hogy hogyan tudjuk a globális partnerséget eh, kifejleszteni, kialakítani. Ez az egyik olyan platform, amit ki eh, tervez, eh, kifejlesztettünk fontos, kulcsfontosságú elemek köré szervezve, és ettől várjuk azt, hogy hatékonyan segíti a fejlesztési célok megvalósítását. Tehát gyakoroljuk azt, amit prédikálunk, Ami az elszámoltathatóságot illeti, akkor természetesen igyekszünk ezt megvalósítani, de amikor az eredményekre kerül sor, az eredményeket kellene felmutatni, akkor gyakran a fáradtságot, kimerültséget látunk, azzal állunk szembe. A fejlesztési partnerek azt mondják, hogy nagyon sok előrelépést értek el, a közfinanszírozás javításában, de még mindig azt látjuk, hogy még mindig nagyon lekötött segélyeket segítenek, és ezeket a dolgokat átfogóan meg kell vizsgálni, és ez tehetővé teszi azt, hogy itt, innen elinduljon az a változás, ami valódi, gyökeres változást teremt az adott országban. Mit lehetne tenni? Nagyon fontos látni azt, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik, és fontos szereplő a hatékonysági agenda előrevitelében, nem csak globálisan, de hanem általában nagyon sok országnak segített olyan struktúrákat kialakítani, ami lehetővé teszi a fejlesztési segítségnyújtás beépítését, befogadását, illetve közvetlen költségvetési segítséget is nyújt számos országnak. Itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk a megközelítést, hogy hatékonyabbá tegyük ezt, különös tekintettel a 2030-as SDG agendára, hiszen e, ezen az összefüggésben kulcsfontosságú ez. Ami az együttműködést illeti, nagyon fontos, hogy az európai fejlesztési e, együttműködésnek az SDG e, agenda elérését kell támogatnia, főleg Afrikára tekintve. Lát kell, hogy a vezető szerep elengedhetetlen, és a, illetve a, az adott országok vezetőségének támogatása elengedhetetlen a célok eléréséhez. A másik, a fejlesztési hatás oda kell, hogy vezessen, hogy a polgárokat jobban ellenállóbbá tegye, helyzetbe hozza, strukturális változást hozzon létre, és ez lecsapódjon a polgárok életminőségének javulásában, és biztosítsa azt, hogy a, például a nők segítése kulcsfontosságú központi eleme legyen ennek a politikának. Aztán még egy dolog, amit szeretnék felvetni, az a segély fontossága. Még mindig nagyon fontos ez, a moderátor asszonynak mondom, de azt is látjuk, hogy egyre inkább alássák ezt. Az általános cél a segítségnyújtásban a fejlesztésre kell, hogy helyeződjön. Meg kell próbálni egyensúlyt találni a szociális szolgáltatások nyújtása, illetve a gazdaság termelő ágazatainak támogatása között. Nem konkrétan itt a beruházásokra gondolok, hanem például a kutatók támogatása is segíthet abban, hogy a gazdaság Afrikában fejlődjön. A demokratikus ownership is nagyon fontos. Ez e, e, arról van szó, hogy a e, polgárok magukénak érezzék a fejlesztési agendát, hogyan tudják hallatni a hangjukat, hogyan tudják a fejlesztési prioritásokat meghatározni, illetve hogyan prioritizáljuk a fejlesztési agendát, és biztosítjuk azt, hogy valóban érdemi szereplők legyenek, ne kedvezményezettek. Melyek azok a dolgok, amelyeket az Európai Bizottság tehetne, hogy a saját hatékonyságát erősítse. Az egyik dolog, amit sok afrikai ország felvette, ez az eljárások nehézségével kapcsolatos. A legtöbb kormányzati hatóság nem tud nem megfelelni a feltételeknek. És nagyon sok ebben a kontextusban azt halljuk, hogy sok ország azzal, amiatt panaszkodik, hogy alacsony a lehívási kapacitás. Hát azért, mert nem képesek az országok lehívni ezeket a pénzeket. Kérdés, hogy hogyan hozzuk létre azokat a rendszereket és struktúrákat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kormányok le tudják hívni ezeket a segélyeket. A második dolog az országok, az adott országok eljárásainak való megfelelés. Vannak olyan támogatások, amelyek költségvetésen kívül valósulnak meg. A legtöbb kormány ezt nem szereti, ugye nincs mechanizmus azonban ezt megoldani. Nagyon sok időbe telik megegyezni, és általában nem, csak, nem a kormány szenvedettől, hanem az adott gyerek, aki nem tud iskolába menni, a nők az adott e, távoli területeken, vagy a páciensek, mondjuk étszbetegek a kórházokban, akik nem kapják meg a gyógyszerüket. Ez nagyon fontos. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy javítani kell a forrásokhoz való hozzájutást, főleg az afrikai civil társadalom számára. Az eljárások most nagyon nehéz, nehéz nekik hozzájutni a pénzekhez, és nekik az, a partnereik segítségére van szükségük ahhoz, hogy hozzájussanak a, a forrásokhoz. Három dolog, amit még szeretnék megosztani önökkel. Az egyik egy olyan mechanizmusra van szükség, ami támogatja a multi-stakeholder megközelítést, tehát a multilaterális megközelítést, a sok partner bevonását, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy az Európai Unió erős jogi és intézményi keretbe ruházzon be, vagy ezt segítse kialakulni, illetve a civil társadalom számára egyre zsugorodó tér a tér zsugorodásának megállítását elérje. Egyes esetekben a civil szervezeteket akár terroristának is bélyegzik Afrikában. Hogyan tudjuk a több partnert bevonó folyamatokat támogatni, ahol a civil társadalom is fontos szereplője a fejlesztési politikának? A másik fontos téma az, a, az hogy a segély, segítségnyújtás önmagában nem fogja a fejlesztési kihívásokat megoldani. Ez a hazai források mobilizálását egészíti csak ki. Ebben az összefüggésben az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik az illegális pénzügyi, pénzmozgások megállításában. Az afrikai ország országokban nagyon fontos a a továbbképzés az adó tisztviselők számára például, hogy az adó csalást lefüleljék, és évente ezen illegális pénzügyi áramlások miatt több millió eurótól esik el a kormány, és végül pedig 50, 50 milliárd dollártól esik el a kormány. Aztán az ifjúság támogatása és helyzetbehozása, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A költségvetés és támogatással támogatni kell a fiatalokat is, és azt kell elő, elérni, hogy megfelelő módon tudjanak a fiatalok és a gyerekek is részt vállalni a fejlesztésből. Megfelelő monitorozási folyamatokra van szükség, de összességében a segélyköltségvetés, ami az ifjúsági programokra megy, ez az egyik nagyon fontos lépés abban, hogy igazi elkötelezettségükről tanúbizonyságot tegyenek. Afrikának a legnagyobb a fiatal népessége. Most a népesség 65%-a fiatal, tehát ők a jövő zálogai. Köszönöm szépen your... Um... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a, az előadást. És most a kollégáké a szó, reagáljanak. Frakciónként haladhatunk. Aki kérdést szeretne föltenni, jelentkezzen. Jones asszony. Illetve Görenc úr. És Hölvény úr is. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam az észrevételeit, hogy marginalizálódhat a támogatás. A belföldi forrásokat megmozdíthatja, ez egy fontos dimenzió. És itt a vita egy kicsit finomítandó, hiszen a támogatás segítheti a hazai források mozgósítását illetve a külső magánszektor forrásait. De hiba lenne a fejlesztési segélyeknek azt a részét szem elől téveszteni, amelynek a fő, amelyeknek a fő célja a szegénység csökkentése. És a teljes, hatékony, fenntartható fejlesztési támogatás, mint mérőszám témához szeretnék hozzászólni. Az új mérőszámok kidolgozása nem aggályos-e a fenntartható fejlődés mérésére, mert eltereli a figyelmet a gazdagabb országok javára olyan értelemben, hogy úgy néz ki, mintha többet adnának, adakoznának, és a hagyományos szegénység felszámoló támogatások eközben csökkenhetnek. Hölvény úr, tessék! Hildegár, köszönöm. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Nagyon érdekes volt a globális helyzetképet végighallgatni, és most térjünk vissza a helyi szintre, globálistól a lokális felé. Tehát a helyi szervezetek, helyben élők számára a hatékonyság hogyan fogható meg? Ez egy létfontosságú kérdés. Aztán a második része a kérdésednek, ez csak egy szám, egy tényadat. Elment a mikrofon most már visszakapcsolódott. Hány százaléka a fiatal lakosságnak elérendő közvetlenül vagy közvetetten az önök által képviselt fejlesztéspolitika keretében. Köszönöm szépen, Görenc úr. Igen, köszönöm szépen. A következő kérdésem lenne Meyer úrhoz. Azt mondta, hogy a segélyek hatékonysága annak a függvénye, hogy el kell érni a 0,7%-ot a GNI-ből. Ez az európai elképzelés, hogyha mások tartják az ígéreteiket, akkor ennél többet is adhatnak. Ez minimum 30 milliárddal többet jelentene a fejlesztési forrásokban, ez a 0,7 százalék. Aztán a kedvezményezettek, beszélt a helyi vonatkozásról, ez a bizottságnak a feladata? Vajon, hogy elérje a forrás a megfelelő -e kedvezményezetteket? Hiszen itt nagy költségvetési összegekről van szó, és hogyha a költségvetésből folyósított fejlesztési támogatások esetén eh, nem dönthet önállóan a prioritásokon belül a bizottság, akkor az egyik oldalon az van, hogy ki mit mire kap, a bizottsági értékelés pedig a költségvetési források felhasználására rendkívül pozitív ugyanakkor. Miközben ezekről eh, lehet vitázni milyen feltételrendszert gondolnának megfelelőnek ahhoz, hogy a fejlesztési támogatás maximális hatékonysága működjön. Köszönöm, González képviselő, és aztán lezárom a felszólalókat. Köszönöm, Medzsa úr. Ön felhívta a figyelmet a civil társadalom fel részvételére, mennyire fontos ez. A parlamentben pontosan azon folyik a vita, hogy a bizottság hogyan mutatja be Afrika stratégiáját hamarosan, és úgy gondolom, hogy meg kell erősítenek ezt a dokumentumot olyan módon, hogy ez valóban biztosítsa a, a civil társadalom részvételét. Ugyanakkor mi a véleménye, hogy az afrikai kormányok hogyanak ehhez hozzá, hiszen azt látjuk, hogy éppen az afrikai kormányok azok, amelyek, eh, amelyek megbékjozzák a civil társadalomnak ezt a fajta részvételét. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban az afrikai kormányok mennyire eh, veszik komolyan, vagy teszik lehetővé a civil társadalom részvételét, ami pedig a fejlesztési programok sikeréhez hozzájáruló alapvető tény. Podium. Visszaadnám a szakértőknek a szót, Meyer úr. No, thank, thank you very much, and, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Kedves képviselők, a, az utolsó kérdéssel szeretném kezdeni. Hogy valóban úgy van, hogy az afrikai kormányok egyre inkább egyre intoleránsabban kezelik a civil társadalmat. És e, szűkül a civil társadalmi szervezetek számára a lehetőségek köre tehát politikai zaklatásnak vannak kitéve, és a fejlesztési partnerek a zaklatás áldozatai, és így nehezen jutnak forráshoz a civil szervezetek. Attól tartanak, hogy a kormány rajtuk üt, illetve bosszút áll. Ezért is nagyon fontos feltétel, hogy minden partner vállalja és vigye a maga szerepét. Tehát a feltételrendszer egyik eleme, vagy az egyik előírás az kéne, hogy legyen, hogy befogadó folyamatok működjenek, illetve sokoldalúak legyenek, mert a globális partnerségben résztvevő nézőpontból mondom azt, hogy a globális partnerség is csak úgy működik, hogyha sokoldalú, és a civil társadalom is részt vehet benne, és ezt kell helyi szinten is biztosítani. Vagyis a civil társadalom elkötelezettsége egyfajta normatív politikai döntéshozatalban érvényesüljön. És mondhatjuk azt, hogy a politikában senkit nem hagyunk lemaradni, de hogyha a nemzeti fronton vizsgáljuk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy akadályok gördülnek a befogadó partnerségek útjába. És az egyik javaslatunk, hogy a fejlesztés hatékonysági menetrend épüljön be a helyi fejlesztésbe, és hogy legyen befogadó a civil társadalommal való együttműködés. Tehát ne csak az asztalhoz ülhessenek, hanem a menetrend kivitelezésében, végrehajtásában is részt vehessenek, és ehhez a jogi, intézményi, szervezeti hátteret is biztosítani kell számunkra, ezt kell szorgalmaznunk. Aztán a költségvetési támogatást illetően. Valóban továbbra is nagyon fontos, illetve az afrikai kormányok szempontjából az egyik legfontosabb, hogy elérhető legyen a költségvetési forrás. E, és ezt persze megfelelően kell befogadni és felhasználni. A kérdés az, hogy a költségvetés meghatározása hogyan működhet átláthatóan, és a keret hogyan igazodhat az adott ország prioritásaihoz. Mert az egyik dolog egy nemzeti fejlesztési stratégiával rendelkezne, másik, hogy ehhez a forrásokat is hozzárendeljük, és azok rendelkezésre álljanak. Tehát ennek kell a mechanizmusait kidolgozni, hogy összekapcsolódjanak ezek a szempontok. És a civil társadalom, a polgárok is részt kell, hogy vegyenek a források meghatározásában, a prioritások eldöntésében, és itt nemzeti eh, bevonást jelent. De hát elnézést mondja Görenc úr, ez az önök parlamentjének a feladata. This work must be done by your parliament. Ezt az önök parlamentjei kell, hogy elvégezzék ezt a munkát. Yes, indeed. In fact, part... Igen, valóban a költségvetés kialakítása egy olyan folyamat, amiben a parlamentnek kiemelt szerepe van. De először is a kormány, amikor kidolgozza a költségvetést, be kell, hogy vonja a polgárokat, akik hallatni kell, hogy tudják a hangjukat, illetve a parlamenti szakbizottság kezében eh, van a folyamat, neki kell ezt végigvinni a Költségvetési Szakbizottságnak. És a cél, hogy a keretek meghatározása során a társadalom részt vehessen nem csak a tervezésben, hanem a végrehajtásban, felhasználásban is. És ezzel szeretnék rátérni a helyben élőkre, illetve a, az ütemtervnek a hatékonyságára. Ami a fejlesztési hatékonyság elveit illeti, itt két-három elemre hívnám fel a figyelmet. A helyi polgári részvétel szempontjából az egyik a demokratikus felvállalása a folyamatnak, vagyis, hogy a polgár legyen a középpontban, a nemzeti fejlesztési stratégia középpontjában az állampolgárok álljanak, és a végrehajtásba is vonják be őket. Ahogy említettem, a kormány alakítja ki a struktúrákat, illetve konzultál, összeszedi, a, begyűjtő véleményeket, és a polgárok részt kell, hogy vegyenek szerves módon ebben a folyamatban. És a kormány alaphelyzetben nem kellően felszerelt arra, nincs arra felkészülve, hogy a nemzeti fejlesztési stratégiát önmaga meghatározza. Tehát ezért mantrázzuk, hogy a polgárokat bevonó kereteket kell kidolgozni és bevezetni, hogy aktívan részt vehessenek az állampolgárok saját jogon a végrehajtásban. Tehát egy ezt lehetővé tevő környezet kialakítása a civil társadalomnak, illetve a szervezetnek is fontos keret lehetőséget biztosít arra, hogy az állampolgárok tényleg aktívan részt vehessenek a fejlesztésben. A harmadik ügy pedig az átláthatóság, elszámoltathatóság. Az egyik nehézség nálunk ugyanis az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Abban az értelemben, hogyha a helyszínre ellátogatunk, akkor nagyon kevés országban találunk jogi kereteket arra nézve, hogy az információkhoz hozzá tudjon férni az állampolgár, illetve hogy közzé kelljen tenni az adatokat. És időnként kiszivárognak adatok, és így derülnek ki. Hogyha a polgárok részvételét szeretnénk elősegíteni, akkor ennek biztosítani kell a hátterét, szabályozási, jogszabályi, szakpolitikai alapokat kell emögé tenni, hogy a polgárok elkötelezetten tudjanak részt venni. Aztán... Is, um... Uh, the measurement of ODA, but in time uh, the measure... A fejlesztési uh, segély, illetve fejlesztési együttműködés terén, hogy az addicionalitás, a kiegészítő jelleg hogyan érvényesül, ez még mindig nem teljesen világos a fejlesztési támogatásoknál. Tehát a kihívás, hogy itt a statisztika a lényeg, vagy az eredményekre kell összpontosítani. Hogyha az eredmények állnak a közép, középpontban, akkor a mechanizmusok arra irányuljanak, hogy a partnerországok hangja is megjelenjen, a véleményük megjelenjen. És úgy érzem, hogy egyrészt ezt nem igazán valósítjuk meg jelen pillanatban, másik szempontból pedig a hozzáadott érték nem egészen világos vagyis hogy a minőség, mennyiség szempontjából a fejlesztésben növekvő erőforrások azok milyen értéket adnak. És azt gondolom, hogy ha ezeket a hiányosságokat megoldjuk, akkor jó irányba haladunk. Köszönöm. I would continue with the next speaker, which is Ms. Uh... A következő felszólaló Szerdana asszony, aki uh, az Európai civil mozgalmak, nem kormányzati szervek tevékenységéről fog szólni. jó lehet ön Indiában született, emberjogi háttérrel rendelkezik, és keresztény fejlesztési programokon dolgozott. Szervezetük 20 európai ország számos nem kormányzati szervét fogja össze, és a támogatások, segélyek minőségének az ügyével foglalkoznak. Nagyon türelmesen várt idáig, most megadom önnek a szót, hogy reagálhasson és elmondhassa, amit szeretne. Köszönöm a moderátornak és a Fejlesztési Szakbizottságnak, a DEVE Szakbizottságnak, hogy meghívtak. Valóban türelmesen vártam, de nagyon élveztem ezt a vitát, és nagyra becsülöm ezt a vitát. Nagyon érdekes, nagyon sokszínű beszélgetés volt ez. Először is hogy kezdjem azzal, hogy elmondom, hogy az európai civil társadalom nagyra becseli azt a vezető szerepet, amelyet az Európai Parlament egy ideje játszik a fejlesztési programok hatékonysága terén. Lehetőségünk volt arra is, alkalmunk is, hogy különböző fontos állásfontolások elkészítésében vegyünk részt. Ezek hangsúlyozzák bizonyos ügyek fontosságát. 2016-ban, 2016 novemberében volt egy állásfoglalás arról, hogy a támogatások hatékonyságának kérdése mennyire fontos a szegénység legyőzésében, a, a, a jövedelmi szakadékok legyőzésében, a fejlesztési kihívások kezelésében. Ez nagyon fontos állásfoglalás volt. Aztán, és erre sokszor tudtunk hivatkozni, majd 2016 áprilisában volt egy másik, ugyancsak nagyon fontos állásfoglalás az Európai Parlament részéről, amely a magánszektor, a privát szféra, privát szektor szerepét hangsúlyozta Eh, az átláthatóság, az elszámolhatatlanság eh, és az adott országok prioritásainak való megfelelés, eh, azzal való harmonizálás, egyeztetés terén. Tehát fontos, hogy a magánszektor is komolyan vegye a támogatások, a fejlesztési segélyek kapcsán a hatékonyság szempontját. A éves pénzügyi kerettel kapcsolatban a külső intézkedések e, e, és garanciaeszközök kapcsán is e, sokat beszéltünk. Nagyon fontos állásfoglalások ezek is, és remélem, hogy a mai meghallgatás eredménye is újabb mérföldkő fontosságú jelentés elfogadásához fog vezetni hiszen eh, az ódiák, ahogy ezt többször elmondtuk, és ahogy eh, önök is elmondták, egy, eh, ez egy pótolhatatlan, helyes, helyettesíthetetlen forrása a pénzügyi támogatásoknak a szegénység elleni karzban és az egyenlőtlenség leküzdésében. Persze ez az eszköz sem képes mindenre, saját keretei között tud jó vagy rosszul, jó vagy rosszul működni Mindenesetre úgy gondolom, hogy valóban fontos, hogy a partnerországok is a magukének érezzék ezeket a programokat, ehhez nekik is vezető szerepet kell kapniuk, és az egyik legjobb módszer erre az, hogyha a beszerzést ennek megfelelően intézzük. Tehát 55 milliárdról van szó csak 2016-ban, képzeljük csak el azt, hogyha ODA szerződéseket megnyitnánk, és letévé tennénk, hogy a partnerországokban működő vállalkozások szállítsanak be. Ennek óriási katalitikus szerepe lenne, hiszen az ellátási láncok erősödnének gyógyszerek, élelmiszerek szempontjából biztosítaná a társadalmilag felelősségvállaló és környezetvédő magatartást, környezettudatos magatartást a helyi gazdaságban is foglalkozni kell a rendszerek megvalósításával, megfelelő rendszereket kell megvalósítani, fölépíteni ahhoz, hogy a foglalkoztatást ösztönözzük, és a, a KKV-k szerepvállalását is erősítsük, hogy hozzájáruljanak a, a, az egyre inkább virágzó helyi gazdaságok felépítéséhez. Mindezeket figyelembe kell venni, és hogyha egy ajánlásunk lehetne, akkor azt mondanánk, hogy komolyabban figyeljenek oda arra, hogy hogy lehet biztosítani azt, hogy az ODA-k támogatások keretén belül hogy lehet a beszerzést úgy intézni, hogy a program beszállítói a helyi közösségekből kerüljenek ki minél nagyobb mértékben. Azok a beruházások, amelyeket fejlesztési pénzekkel incentivizálunk, tehát ösztönzőként ilyen pénzeket használunk, azt látjuk, hogy olyan programoknak kell ezeknek lenniük, amelyek ösztönző nélkül is működnének, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy valóban fejlesztő hatásuk van. Fontos, hogy ne ö, aknázzák alá sem a környezetvédelmi, se a szociális, se az emberi jogi viszonyokat vagy erőfeszítéseket. Ez egy kritikus fontosságú vonalkozások így három pontban összefoglalva, a fejlesztés hatékonysága alapvetően mindegyiknek a, a, a, a központi eleme, de hogy a korábbi felszólalók is elmondták, és korábbi vitákban is elhangzott ez, a helyzet a gyakorlatban egészen más. Itt van az új GDPC jelentés, amelyet Major eh, az előző felszólásban említette is. Ez szerint eh, a programok még mindig nem teljesen vannak összeharmonizálva a támogatásokat kapó országok saját meghatározású prioritásaival. És hogyha ez az alignment, ez az összehangolás, ha erről beszélünk, akkor ez az egyik javítható dolog. Ezen kívül beszélünk kell arról a gyakorlatról, ahogy a donorok feltételeket szabnak az ODA támogatások megküldésekor. Nagyon gyakori gyakorlat ez, annak ellenére, hogy itt volt némi fejlődés, továbbra is sajnálatos módon gyakori, hogy feltételekhez kötik a pénzek megküldését. Hogyha arra kell példát adnom, hogy a, a tehát van olyan, van olyan donor gyakorlat is, ami kerekperec ellen, teljes mértékben ellentétes a fejlesztési célkötőzésekkel, ami a hatékonyságot illeti, költségnöveléssel, 30 70 os költségnöveléshez vezet az egyébként is nem elégséges forrásokat pazarolja. Um, kihagyja azt a lehetőséget, hogy a helyi gazdaságot aktiválja, ez az úgynevezett double dividend, vagy kettős osztalék, amelyről szoktunk beszélni a támogatások esetén. És bár beszéltünk arról, hogy a támogatásokat szét kell választani, ez ugye az untying, sajnos ez a folyamat nem kifejezetten működik jól, annál is inkább, mert új formák merültek fel, amilyen módon ezeket a támogatásokat feltételesé teszik a donorok, és egyéb céljaik elérésével kötik össze. Tehát a magánpiaci, magán, magán szektorból érkező támogatások, development plus és egyebek sajnos különösen fokozzák azt a kockázatot, hogy nem hivatalos formában, asztal alatt, fű alatt a támogatási pénzeket bizonyos specifikus feltételek teljesítéséhez kötik a donorok. Egyébként úgy gondolom, hogy azt mindannyian látjuk, hogy a, támog, hogy a támogatás fel, hatékonysági vonalkozásoknak igen nagy jelentősége van. És az a négy alapelve, amelyről beszéltünk, valóban nagyon fontosak. Ezért fontos, hogy megfelelő időkeretek között határidőkhöz kötve tegyünk lépéseket ezeknek az elveknek a érvényesülésére. Gász úr említette, hogy ez egyik fontos paradigma, a fenntartható fejlődési célkötőzésekben az az, hogy senkit ne adjunk hátra, és ez az NDG-kre épül tulajdonképpen. A, ezeknek a régióknak, illetve az egész világ szegénységének a 50%-os csökkentésére hivatkoznék, de itt ugye a nyilvánvaló megoldásoknál messzebb kell menni, az egyszerűen megoldható problémákon kívül meg kell, át kell gondolnunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a, a, a, a támogatások, a segélyek, a fejlesztési források hogyan tehetőek valóban hatékonyabbak. Ha egyszer tudjuk, hogy mik az alapelvek, akkor, akkor ugye az egyik probléma az, hogy nincs valójában elszámolhatóság és nincsenek világos elkötelezettségek azzal kapcsolatban, hogy mikorra fogjuk elérni ezt vagy azt a célkitűzést. Eh, nincs konkrét határidőhöz kötött célkitűzés, hogy eh, eh, mikorra érjünk el bizonyos hatékonyságfejlesztési mértéket. Ebben a tekintetben, ami aggaszt bennünket leginkább az az, hogy az európai viták jelen pillanatban a többéves pénzügyi költségvet, kerettel, az Európai Uniós költségvetéssel és a fejlesztési pénzekkel kapcsolatban valóban sajnos ö, ö, csak távolabb visznek bennünket a fejlesztés hatékonysági elképzeléseinktől. Biztosítani kell, hogy a helyi kis, kisebb farmok is használt lássák az ODA támogatásoknak, az európai fejlesztési támogatásoknak, a finanszírozásnak a jövőben azt találtuk, azt alapítottuk meg, hogy a fenntartható fejlesztési finanszírozásban látható hiányosságokat majd a magánszektor kitölti, és itt ez a bizonyos leverage hatás, hogy majd az EU-s pénzeket a magánszektor pénzei kiegészítik, azt látjuk, hogy valójában a terepen ez a hatás nem nagyon tapasztalható, a billió, milliárdok és a trilliók nem váltak valósággá, és valószínűleg nem is fognak. Tehát az egyik legfontosabb feladat, és ugye említette valaki korábban, az Európai Parlament kulcsfontosságú szerepet játszik az elszámoltathatóság, az intézmények elszámoltathatóságának biztosításában. Az egyik fő feladat az Európai Parlamentnek az, hogy biztosítsa, hogy az egész vita, amely az FSD pluszról szól, ami új eszközök megtervezéséről, létrehozásáról szól, ez bizonyítékokra alapozott, óvatosan átgondolt folyamat legyen. És mivel le kell zárnom a felszólalásomat, még egy utolsó felvetést, hogy fogalmaznék meg Magyar által mondottak után. Az ODA, illetve a fejlesztési hatékonyságról szóló vita egy szélesebb vita keretein belül kell, hogy megvalósuljon, ahol a támogatási eh, sokat kell figyelnünk az egy-egy országba eh, bejutó pénzek és ki, onnan kifutó pénzek eh, egyenlegét és összesített összegét, de figyelnünk kell arra is, hogy egyre növekszik a fenntarthatatlan adósságállomány, ami igazán volt csökkenti különösen a eladósodott országok esetében azt, hogy hogyan tudnak hozzá férni a finanszírozási forrásokhoz. És végül az utolsó mondandóm az lenne, hogy az európai pénzügyi architektúra reformjára is szükség van. Meggyőződésünk, hogy Ugyan fontos az, hogy az egész vitát lefolytassuk, és biztosítsuk azt, hogy ennek a mechanizmusa, az egész architektúrája rendben legyen. Ugye volt itt egy óriási nagy fekete lyuk, tulajdonképpen egy vak szem, hogy így mondjam, vagy legalábbis vak volt, azzal kapcsolatban hogy az európai fejlesztési finanszírozás hogyan ment keresztül az EIB-n és utána az EBRD-n, és hogy ez hogy járulhatott hozzá így a föntartható fejlesztési célkitűzésekhez úgy, hogy közben az emberi jogok is megvalósuljanak, nem beszélve a klímaváltozásról és a fenntartható, a klímának ellenálló jövőt meg átgondolva. És azt látjuk, hogy a vidák alapján, hogy ez az egész igazándiból összességében még nem került a szakértői csoportok homlok terébe, és azt kérném a parlamenttől, hogy gondolják ezt, tehát ne feledkezzünk meg erről. Itt óriási tranzakciós költségek vannak, újfajta finanszírozási struktúrát kellene kialakítani a fejlesztési pénzügyi architektúrát illetően Köszönöm. Szadana. Köszönöm, Szadana asszony. Megadnám a szót a képviselőknek újra. Hölvényi úrnak adnám meg a szót. Görenc úrnak utána. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés, nagyon érdekes volt az ön nézőpontja, hiszen ez speciális. Ön említette a cselekvési tervet, a jobb cselekvési tervet komolyan kérdezem, én tanulni szeretnék öntől, hogyan látja, hogyan lehetne javítani a cselekvéstervet, hogyan lehetne ezt hatékonyabbá tenni. Ez egy dolog. A másik pedig, ami a pénzügyi architektúrát illeti, Miért gondolja, őszintén szeretném tudni, hogy miért lehet ez hasznos? Én mapként nem igazán látok ezzel kapcsolatban, nincsen rálátásom, talán ön ezt meg tudja magyarázni nekem, ezzel provokálni szeretném, ennek legyen tudatában. Köszönöm. Csonc asszony, köszönöm szépen. Ami az adóságot illeti, ezt említette hozzászólása vége felé, Afrikában, főleg Afrikában egyre nagyobb az eladósodási válság. Ez az előző adósságválsághoz képest sokkal inkább a kínai és a hazai banki e, kölcsönzéssel függ össze. Az európai országok, az európai intézmények nem annyira e, nem, nem ezek állnak a probléma középpontjában. Milyen szerepet lát itt az európai Unió előtt, hogyan lehet az új adósságválsággal szembenézni, illetve hogyan látja a klíma és a fejlesztés közötti összekapcsolódást, mit tudunk tenni ez ügyben. Köszönöm, Görenc úr. Igen, köszönöm. Nekem több kérdésem lenne. Az első az nagyon az konkrét, az a célhoz kötött segítséggel kapcsolatos. A következő MFF-ben nagyon fontos feladat, nagyon fontos kihívás lesz ez a célhoz kötött segítségnyújtás kérdésének a felvetése. Nagyon sok folyamatot kell eh, teljesíteni, mielőtt konkrétá válik a segítségnyújtás vagy a segély ez azt hiszem, hogy 2021-től egy kicsit jobb lesz már a helyzet. Másodszor, ami a e, kapcsolt segítséget, vagy a célhoz kötött segítséget illeti, e, azt mondta, hogy már javult a helyzet, e, de még lehetne jobb is le. De ki beszél itt Kínáról? Kína csak csak célhoz kötött segítségnyújtást ad. Nincs egy cent se Kínából, ami nem célhoz kötött lenne. Kína egyre inkább jelen van, a térségbe, és Franciaország eltűnése vagy visszaszorulása megerősítette a helyzetet, illetve annak idején a frank leértékelése. Azt gondolom, hogy amikor beszélünk a szerepünkről, akkor a többi a területen jelenlévő többi szereplőre is utalnunk kell. Aztán szeretnénk egy kifejezetten egy pénzügyi segítségnyújtási eszközt kiemelni, amelyet elfogadott az Európai Parlament, és ez a pénzügyi elégtelenségekkel kapcsolatos. A 0,7%-ot abszolút támogatom, akár 1%-ra is lehetne emelni. Nem mondhatjuk, hogy ez nem fontos. Minden országnak hozzá kell jutnia a segítségnyújtáshoz, de honnan szedünk, honnan szerzünk pénzt Afrika felépítésére? Ami Afrikát illeti, ugye növekedés, a GDP 5%-kal növekszik, és és, és, és ennek a növekedésnek a 21 a egy külön területre megy egy valódi probléma merül fel, ez a hosszú távú finanszírozás kérdése, mert a banki eh, bankrendszer ehhez nem megfelelő. Van néhány dél-afrikai vagy marokkói bank, amelyek jelen vannak, és ők uralják a piacot. És ami a mezőgazdaságot illeti például, ami abszolút függ a hosszú távú finanszírozástól, egyáltalán semmit nem kap. Itt beszélni kell, nem arról kell beszélni, hogy többet kellene beruházni, hanem az, hogy máshogy kellene beruházni, és milyen projekteket lehetne finanszírozni segítségnyújtásból. Azt mondják, hogy a civil társadalmat kellene mobilizálni, a polgárok képviselői azonban igazándiból a parlamenti képviselők, és a parlamentet kell mindenképpen szóhoz juttatni. Ami a több beruházást illeti fontos összegek áttételes hatását lehet itt mobilizálni lehetőséget kell adni mondjuk egy péknek, egy kovácsnak, egy autószerelőnek, hogy hogy garanciához jusson hozzá a helyi bankban, és ez a bankájon kapcsolatban az európai kölcsönzőkkel. Lehet, hogy szkeptikusnak kellene lennünk, mondják egyesek ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy sokkal jobban kellene támogatni. Most, hogy a pénz jó vagy nem, ez attól függ, hogy mire használjuk. Hogyha vesszük a mi országaink gazdaságát, két tényező van az elosztásban, és ezek a, csökkentik az egyenlőtlenséget a tisztességes adóztatás, illetve a szociális ellátáshoz való hozzáférés. Minden tanulmány azt mutatja, hogy az egyetemes eh, nyugdíjbiztosítás és egészségbiztosításnak köszönhetően az egészségügy keves, kevesebbe kerül. Eh, hogyha ez nem így van, akkor sokkal drágább, és nagyon rosszak az eredmények. Nagyon fontos, hogy az újraelosztás és a az egyensúly, az, az egyenlőség elérését célzó intézkedéseket kell támogatni. Nagyon fontos, hogy minden, Európ- minden afrikai országban működjön a TB rendszer. Malaviban is sikerült ezt elérni 90%-ban a, az egészségügyi lefedettséget Ruandában is is a népesség 90%-ának van egészségbiztosítása. Tehát ez működőképes dolog. Azokat a módszereket kell exportálnunk, amelyek valóban képesek arra, hogy megváltoztassák a, a helyzetet. Köszönöm szépen, nagyon toleráns voltam, mert eddig nem volt olyan sok kérdés, inkább, inkább a véleményüket mondták el a hozzászólók. Majorino, úr szeretne még hozzászólni, és aztán lezárnám ezt a e, fordulót, és azt asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen! Röviden szeretnék e, felszólalni, és egy kérdést elmondani. A következő lenne a kérdésem. Mit gondol egy fontos ponttal kapcsolatban? A mai vita ugye az hat- hatékonyságról, az átláthatóságról szól, illetve arról, hogy a források megfelelően kerülnek-e befektetésre és eredményt hoznak-e. Azt gondolom, hogy el kellene érni, hogy a civil társadalmat vonják be, a szervezett civil társadalmat. civil társadalomat nem gondolom, hogy a parlamentnek kellene képviselnie, sokkal inkább az egyes, a, az, a szervezet civil társadalom egyes szereplőinek a szerepéről. A non-profit szervezetek, az NGO-k, a szociális gazdaság, azok, akik valóban együttműködnek és azt elérik, hogy Afrikában sok mind, elérjük az eredményeket. Ehhez szerettem volna a véleményét meghallgatni. És azt gondolom, hogy valóban mindannyiunknak azt kellene elérnünk, hogy a civil társadalom szervezett formáit bevonjuk. A bevonás, az inklúzió nagyon fontos. Köszönöm szépen. azt, hogy adom meg a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen. Kezdeném azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk cinikusok, vagy illetve mennyiben kérdőjelezzük meg az Investment Plan Plus-t. Amit mi kérünk, az nem más, mint az óvatosság és annak biztosítása, hogy minden döntés, bármilyen döntés, bármilyen terv, bármilyen architektúra, ami létrejön, ez vegye figyelembe a bizonyítékokat. A bizonyítékok azt mutatják először is, hogy a várt pénz nem, nem az ígért pénzek nem érkeztek be, nem annyi érkezett, amennyit vártunk. Nagyon sok pénz a közepes jövedelmű országokhoz érkezett, és nagyon sok pénz energiainfrastruktúra, tehát nehéz vagy nehézipari területekre ment. Biztosítani kell azt, hogy stimulálják ezek a KKV-kat, azokat támogatják, támogassák a, a péket, az autószerelőt, a mikro, mikro gazdaságokat, vagy gazdálkodásokat, vagy vállalkozásokat, amiket nők indítanak, vezetnek. Pontosan ez az, amit kérünk, amit elvárunk, ez az a kiegészítő jelleg, amit kérünk. Hogyha biztosítani tudjuk azt, hogy az eszközök megfelelően tervezettek, és az oda úgy alkalmazzuk, hogy a valódi fenntartható fejlesztési célok eléréséért válunk, vállalunk kockázatot, hogy ez hozzájárul az ellenálló képés képesség erősítéséhez, a klíma és energia ellenálló képesség eléréséhez. Mi, mi az eredmény? Nagyobb lesz-e az e, egyensúlytalanság, vagy egyes ágazatokat céloz a segítségnyújtás, akkor az, akkor az aggasztó. Az új eszköz, mondja Görenc úr, az új eszköz 45%-a a klímaváltozás elleni harcra megy. Én azt gondolom, hogy meg kell néznünk pontosan, hogy miről beszélünk itt fejlesztés címén, és mik a számok. Az eszközök összevonásával mi a helyzet? Persze, jó lenne, hogyha levonnánk a következtetéseket, és összevonnánk az eszközöket, a, a valóban a fejlesztés hatékonyságának erősítése kulcsfontosságú pont az új architektúrában, ami az adósságot illeti, ez egy olyan dolog, ami egyre aggasztóbb. Az IMF igazgatója elmondta múlt héten, hogy a helyzet most már olyan szinten van, amit évek óta nem tapasztaltunk. Egyre inkább hasonlít ez a nagy az előző évszázadban a nagy gazdasági válsághoz vezető helyzethez, hogy ráadásul az adósság természete és összetétele is aggasztó, sokkal nagyobb a háztartások, vagy a belföldi adósság, a, a, a, a több hitelező van ebben benne, és egészen más, árnyaltabb megoldásra van szükség. Mi azt kérjük, hogy valódi, szisztematikus és valódi intézményi, intézményi válasz valósuljon meg. A fenntarthatóság és az intézményi mechanizmusok sokszínűsége nagyon fontos, nem szabad, hogy monopolizálják ezeket a hitelezők, a hitelezők és az adósok le kell, hogy tudjanak ülni az asztalhoz, tudjanak eh, tárgyalni, eh, tudjanak eh, olyan szabályokban megegyezni, amelyekben az emberi jogok kulcsfontosságú szerepet játszanak, vagy garantálásra kerülnek. Ami az átütemezési tárgyalásokat illeti, illetve a fenntarthatatlan adósság szint esetében sokkal több pénz megy az adósság törlesztésére, mint a fejlesztési célokra. Ez valódi aggodalom. Ami a klíma és a fin, fejlesztési finanszírozást illeti, ez is egy kulcsfontosságú téma. A zöld és az igazságos átállás, vagy méltányos átállás, a fejlesztési eh, finanszírozás fontos, de ez kiegészítő kell, hogy legyen a klímafinanszírozás mellette. A klíma eh, finanszírozás elengedhetetlen, sürgős, de biztosítani kell, hogy a fejlesztés és az emberi jogi eh, kötelezettségekre is odafigyeljünk, figyeljünk, mert ezek ugyanolyan, ugyanolyan sürgősek, ugyanolyan fontosak, és ezek a klímaválságok miatt csak megerősödnek, csak felerősödnek. Láttuk ezt ilyen nehéz helyzetekben, a szegények azok, akik a leginkább megszenvedik a szélsőséges jelenségeket. Tehát a klíma cselekvési terveket kell megvalósítani, de ugyanúgy szükség van az ODA-ra abban is, hogy a gazdaságok, illetve a közösségek ellenálló képesek legyenek, ahhoz, hogy klímában is ellenálló képesek legyenek. Tehát ehhez külön pénzre van szükség. Emellett azt gondolom, hogy végig kell gondolnunk azt is, hogy hogyan tudjuk az általános hogyan tudjuk elérni azt, hogy az egész rendszer hozzájáruljon ahhoz, hogy biztosítsák, azt, hogy a gazdaságok erősebbek, robosztusabbak legyenek, e, a belföldi beruházások e, motiválása, a kereskedelem nagyon fontos, illetve az illegális e, pénzmozgások megszüntetése. Aztán a klímafinanszírozás illetve a fejlesztési finanszírozási architektúra megreformálására vonatkozó vitákat illetően ez tavaly indult, a tanács egy szakértői csoportot hozott létre, amely az európai pénzügyi architektúra reformjáról gondolkodik, és itt főleg az európai újjáépítés és fejlesztési bank szerepe merül föl, illetve ennek a külső fellépési lehetősége, illetve külső segítségnyújtási lehetősége illetve az Európai Beruházási Bank szerepe. A szakértői munkacsoport három ö, opcióval állt elénk. Amit itt látunk, az az, hogy a vita most arról szól, hogy biztosítani tudják biztosítani tudják, hogy a, a, a struktúra a valódi szükségleteknek feleljen meg. Ami minket foglalkoztat, az az, hogy azok a tanulságok, amelyeket levontunk a, az jelenlegi helyzetből, hogy nagyon fontos az, hogy a beruházási bank és az újjáépítés és fejlesztési bank megfelelő garanciákkal rendelkezzen, és hogy a, a finanszírozás középpontjában a e, szociális garanciák, a környezetvédelmi garanciák álljanak, mert ez teszi e, e, erősebbé a fejlesztést, hogy hatékonyabbá a fejlesztést. Ami minket aggaszt az az, hogy az új architektúrában minket nem vesznek figyelembe. Önöknek nagyon jó intézményeik vannak, de mindez a folyamat végén egy új architektúrához vezet, és egy kulcsfontosságú elem ebben az, hogy megfelelő garanciák legyenek, amelyek biztosítják azt, hogy a finanszírozás, amely a, a fejlesztést célozza, ez ne gyengítse meg az architektúrát. Köszönöm. We had a very good discussion. Köszönöm szépen nagyon tartalmas vitát folytattunk, de közben lejárt az időnk, sajnos, úgyhogy egy tanulmányról kellene még híreket hallanunk. A bizottság ezt tavaly rendelte meg, és túl hosszú lenne most, hogy ezt végig hallgassuk, egy videót kellett volna levetítenünk, de majd elküldjük önöknek a szöveget, illetve a videót is. Ezzel együtt Szaraszáv úrnak adnám meg a szót, aki a fejlesztés finanszírozás hatékonyságának a bizottságbeli osztályvezetője, a téma illetékese. És a, aztán néhány perc múlva Gász úrnak adom meg a szót, hogy, hogy maximum 10 perc múlva ö, le tudja zárni ezt a vitát. Köszönöm szépen, moderátor asszony! A támogatási hatékonyság, vagy fejlesztési segélyhatékonyság területet 20 éve hozták létre a fő donorok, az akkoriak, hogy javuljon a hatékonyság, az eredményesség elve, illetve az átláthatóság és a folyamat felvállalása nézőpontból. A cél az volt, hogy széles értelemben javuljon a helyzet és ezen keresztül a fejlesztési segélyek több eredményt hozzanak. Az emberikus tapasztalatok azt mutatják, hogy a, akkor is időszerű volt ez a téma, és ma is. Tehát, akkor, amikor a fejlesztési támogatás hatékonyságát szeretnénk fokozni, fontos látni, hogy nem több pénzre van szükség, hanem a meglévő pénzt kell jobban hasznosítani. Az Európai Bizottság, illetve az uniós tagállamok is általában kemény összegeket fektetnek az együttműködés különböző területeibe és a hatékonyság elve mentén teszik ezt. Közös programozási gyakorlat áll e mögött, hogy a széttagoltságot minél jobban csökkenthessük, és bevonjuk az érdekelteket, a civil társadalmat is. A költségvetési támogatás megfelelő területein ez sokkal jobban meg van fogalmazva, mint ahogy én most el fogom mondani. A két oldal segék 40%-áról van szó a fejlesztési segélyformájában, és a végrehajtási modalitások között ez a legeredményesebb, mert a nemzet a tagállami politikáknak a legjobb formában történő hasznosulása. És hogyha a vízágazat jelentését megnézzük, akkor valójában a beszerelést követő években a támogatást, illetve fenntartást is finanszírozzuk a kedvezményezettek részvételével és az adott ország demokratikus felügyeleti rendszereit is igénybe veszük ehhez. Aztán javult a, a, az átláthatóság is, az EU Aid Explorer-t reklámoznám itt, ez internetes felületen mutatja, hogy az uniós tagállamok a, az OECD, illetve az IATA e felé mit jelentettek támogatásként. Tehát ebből látszik az össztámogatás, illetve projektszintre lebontva az egyes országok szerint. A fő problémánk jelen pillanatban hogy nem mindenki, nem minden donor érvényesíti a hatékonysági elveket. Mindannyian el kell, hogy kezdjék alkalmazni, hiszen a leggyengébb láncszem határozza meg a rendszer szilárdságát. Mert hogyha az egyik donorország szigorú, a másik donorország nem alkalmazza az ellenőrzéseket, akkor ez probléma. A cél, tehát, hogy a világ összes donor országa ideértve a különböző bevont érdekelteket, szolgáltatókat és hasonló eljárásokat alkalmazzon a hagyományos hatékonysági, illetve eredményességi rendszerekhez. A fejlett, illetve fejlődő országoknak adott támogatásoknak az ellenőrzése a bevett rendszer szerint működött, viszont kiderült, hogy a rendszer mégsem követi. Which we are very grateful for the Swiss code share as well as, as the DAC share to have, to have taken up. And... Egyes szolgáltatókat szem elől veszített a rendszer, illetve most csak annyit mondhatunk, hogy térjünk vissza az alapokhoz, vagyis az elvekhez, és ne a részletes eh, technikai előírásokat tartsuk szem előtt, mert ezek túl sok figyelmet kaptak az utóbbi években, hanem térjünk arra vissza, hogy miért is kell érvényt szerezni az elveinknek a hatékonyságban, hogy jobb legyen az eredmény, és a partnerországok számára is legyen világos, hogy a fejlesztési partnereik mindannyian szeretnének átláthatóságot, illetve a folyamat felvállalását, ami tudjuk, hogy egy hosszú távú célkitűzés, de erre irányul az általunk, illetve a GPDC-vel um, elindított folyamat. Köszönöm szépen, Szalasza úr, és most Gász urat kérném, hogy zárja le lehetőleg röviden a témát. Emelje ki talán az ön szempontjából legfontosabb elemeket. Köszönöm szépen, tisztelt moderátorasszony. Rendkívül gondolatgazdag volt ez a vita, köszönöm szépen, és azt hiszem Görensz úr mondta, amikor szót kért, hogy lássunk világosan, és legyünk őszinték önmagunkkal. Tehát a fejlesztési erőt, együttműködés ugye alakult az idők folyamán, és csak annyit mondhatok, hogy gratulálok az Európai Parlamentnek ahhoz, hogy napirendre tűzte ezt a vitát, illetve megnézzük az állásfoglalásokat, ezeket Jean említette is, tehát ezek tényleg egy összképet adnak, és feltetjük a kérdést, hogy jól végezzük-e ezt a munkát, és ez a megfelelő kérdés. Ami a támogatást illeti, az Unió, illetve az OECD országok által biztosított támogatás eltér mondjuk a kínai támogatástól? Érték alapú. A 2030-as menetrend egységes, egy közös jövőkép, közös eszköztárral. Korábban beszéltem erről, ezt most nem ismételném meg. Szilárdan hiszünk a demokráciában, a demokratikus értékrendben, illetve az általunk végzett munkában. Ez a mi oldalunkról a megfontolás, de legyünk őszinték, időnként a rövidtávú politikai érdekek megelőzik a többi megfontolást. És prioritást kaphatnak a hosszú távú fenntartható fejlesztéshez képest a célországokban. Hölgyeim és uraim, azt is hallhatták, hogy az unió szempontjából az a fő feladat, hogy a fejlesztési hatékonyságban a szavakat tettek kövessék, és vezető szerepet várok önöktől e tekintetben. Aztán az ODA szinten tartani kell a célokat, vagyis hogy a legszegényebb országok kapják a kitűzött százalékát ezeknek a forrásoknak, és hogy vonják be a civil társadalmat is ebbe a folyamatba. Tobe elnök úr arra kért bennünket, hogy egy kicsit provokatívan is fogalmazzunk, és abban a körben elmondtuk, hogy ideális körülmények között szeretnénk, hogyha az EU több forrást fektetne munkahelyteremtésbe, és abba, hogy a lányok eljussanak az iskolába, és a különböző országokat, ideértve a fejlődő országokat is, segíteni az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság elérésében. És persze jó lenne, jó példával előjárnunk OECD országokként. A decentralizált hatósági rendszert kellene ösztönözni, tehát a regionális önkormányzatokat, és különösen azt kellene elérni, hogy Afrika duplázza meg a következő 20 évben az élelmiszer termelését. Ideértve a génbankunkban található erőforrásokat is. Azt gondolom, hogy a génállományt egy kicsit gazdagítani kellene, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Görenc úr, másodjára említem önt, elnézést kérek, a költségvetési feltételrendszert említette. Ez is egy fontos szempont, hiszen egy kis ország, mint az én hazám, nem tud túl sokat elérni a költségvetés alakításában, mert nem képviselünk nagy súlyt a szakpolitika döntéseiben. Önöknél viszont megvan ez a döntő súly. Tehát nem elég vakon azt mondani, hogy igen, adunk pénzt, hanem el kell gondolkodni azon, hogy mit kapunk cserébe, milyen eredményeket. És a fenntartható fejlesztési célokat országok, illetve a nemzeti költségvetések szintjén is nyomon kell követni, ami azt igényli, hogy az audit rendszerek is működjenek. Tehát legyen egy vezető auditor, valamint parlamenti ellenőrzés is. Aztán az adórendszer egésze. Ez többször is elhangzott, szintén alakítandó legyen hatékony az adózás, és ágazati nézetben célszerű látni a helyzetet. Vagyis, hogy az alapvető szolgáltatások ne kerüljenek veszélybe, illetve ott, ahol a keretből részesülnek, ott ne egyszerűen a kormány szerepét vegyék át az alapellátásban, vagy az alapvető szolgáltatásokban, miközben a kormány az adósságot fizeti vissza, vagy másra költi a pénzt, ami egyébként kisebb prioritás lenne a fenntartatósági fejlesztési célok felől nézve. És azzal szeretném zárni, hogy Susanna Moorhead három igényt terjesztett elő, vagyis az eurók mellé politikai ütőképességet szorgalmazott, ami az uniót ugye egyedülállóvá teszi vagy tenné. És ennek az a célja, hogy valóban érdemi változást tudjunk elérni, és hogy minden fejlesztési partner megkerülhetetlennek eh, tekintse a hatékonyságot. Valamint a szakpolitikai koherenciát is biztosítani kell, nem szabad ezelől kitérni és a fejlesztéssel foglalkozó szakembereket, a migráció, biztonság, illetve minden vonatkozó kérdésbe be kell vonni. Valamint a parlamentet is be kell vonni, és az európai intézmények szintén részt kell, hogy vegyenek ebben a prioritások ellenőrzésében. Köszönöm szépen! Köszönöm! Szerintem szebben meg sem lehetett volna fogalmazni ezt a zárszót, ebben minden benne volt. Persze lehet, hogy ez a következő meghallgatásra is átnyúlik majd, mert túl nagy a feladat, ugye a katona, illetve a fejlesztési terület összhangja, Malit említette, nem sikerült megtalálni a, az együttműködésre a megfelelő megoldást, és megrekedt a folyamat. Kedves képviselőtársaim, köszönöm szépen az aktív részvételt, és remélem a jövőben is tart majd a lelkesedés, illetve más témában is meghallgatásokat javasolnak, úgyhogy ezzel az optimista zárlattal kívánok eh, szép estét Önöknek, viszontlátásra!